Uh, uh, uh, Akkor üdvözlök mindenkit a mai ülésünkön. Az eheti ülésünkön, a Belső Piaci Bizottságban. Mielőtt megkezdjük a munkát, egy gyakorlati kérdés. Aki a német fordítást szeretné használni, az egyes csatorna valamilyen módon elromlott mára, úgyhogy a német tolmácsolás a 17-es csatornán működik majd, úgyhogy most akkor a német kollégákat kérem, hogy próbálják meg, megnézni, hogy ott működik-e. Egy nagyon érdekes napi rendünk lesz ma délután. Egy mini meghallgatást fogunk tartani a diplomák egyenjogúságáról, és utána majd a két alelnök lesz az, aki a meghallgatást moderálja, de mielőtt tovább megyünk, Nézzük meg a két előző napi rendi pontot, a fogyasztói jogokat és a fogyasztóvédelmet. Nagyon röviden szeretném tájékoztatni a kollégákat arról, hogy a bizottság vezetése egy nagyon komoly és nagyon tartalmas tartalmilag tartalmas munkaebédet tartott Monti professzorral, és Barroso, az újonnan megválasztott bizottsági elnök egy speciális feladatot bízott Monti professzorra, mégpedig azt, hogy vizsgálja meg a belső piac jövőjét, és mi vagyunk ezért, mint bizottság felelősek, és hát most találkoztam először Monti professzorral, elmondtam neki, hogy nagyon szeretnénk segíteni neki ebben a munkában, és ez a tanulmány, ez egy személyes kérdés is, és mi azt reméljük, hogy ez jövő év áprilisára készül el. Ez egy stratégiai dokumentum lesz, és ez nagyon fontos lesz az új bizottság számára is, és meghatározó véleményem szerint, hogy a parlament is aktívan részt vegyen ebben a munkában. Remélem, hogy támogatják önök, hogy mi is gyorsan kezdjük meg az együttműködést Monti professzor úrral, ugyanis hogyha szeretnénk befolyással lenni erre a munkára, akkor kezdettől fogva ott kell lenni. És Monti professzor nagyon nyitott, fogékony a mi ötleteink iránt kívánt. Körbe fogom adni majd ennek a levélnek a másolatát, illetve mm, gondolom, hogy mindannyian megkapják majd ezt a levelet, amelyben elolvashatják, hogy mi is a mandátuma Monti professzornak ezzel kapcsolatban, és mire terjed ki a munkája. Ő a munkája során a belső piac hatásaira fog kiterjedni, azt fogja vizsgálni, hogy mennyire, milyen mérvű előnyökkel szolgál az uniós polgárok számára a belső piac a koordinátorok találkozóján elhangzott, hogy decemberben a Strasbourg ülésükön Monti professzor úr el fog látogatni a mi bizottságunk ülésére. Akkor your questions, present your ideas to him for the whole committee uh, sometime in December. So, I go at that. Ennyi az információ, és akkor most nézzük meg a mai ülésünk napirendjét. Akkor azt kérdezem formálisan, hogy egyet értenek-e a napirenddel ebben a formában, ahogyan azt kiosztottuk. Az előző ülésünk jegyzőkönyvét is kiosztottuk, és azt kérdezem, hogy van-e kifogás ezekkel kapcsolatosan nincs, tehát ezt elfogadjuk. És akkor most tényleg térjünk rá a minden további vita nélkül a fogyasztói jogok kérdésére is ez az egyik legfontosabb jogszabályalkotási javaslat a napi rendünkön. Jelenleg át is adom a szót Andreas Schwabnak, és utána jönnek az árnyék jelentések felelősei. Gebhardt asszony, Rochefort, Turinen és Binen úr nincs itt, Tantofilidis kollega itt van, tehát Giuseppe Avimonti, és itt van a bizottságtól nem tudom, hogy Jackie Minor fog szólni majd a bizottság nevében. És most megadom a szót, illetve még a svéd elnökség képviselője is itt van a munkacsoport elnöke, ha jól tudom. Úgyhogy amennyiben szólni kíván, akkor természetesen, hogy örömmel fogjuk fogadni a hozzászólását. Tehát mindenki, aki számít ebben az ügyben, itt van, és volt már egy közmeghallgatás szeptember 29-én ebben a kérdésben, és elkészült a bizottságnál is egy non-paper ezekről a kérdésekről, de Schwab kollega nyilvánvalóan el fogja mondani majd a menetrendet, hogy hogyan halad tovább a munkánk. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, örülök, hogy ma valóban egy kicsit szerkesztettebb vitát tudunk folytatni erről a kérdésről, strukturáltabb vitát, és már most köszönöm az árnyék jelentések felelőseinek a munkát. Az elmúlt hetekben ugyanis nagyon konstruktív módon tudtunk együttműködni nehéz kérdésekben, elfogadták az én eljárási javaslataimat. Az egyes és a hármas fejezetre koncentrálunk most, és majd a következő viták során a négyes, illetve az ötös fejezet kerül terítékre. Ha megengedik, akkor most Gebhardt, Rosfán Turnen kollégáknak mondanék köszönetet a rendkívül részletes javaslataikért, amelyek mind a jobbítás célját szolgálták, és azt hiszem, hogy majd maguk a kollégák is elmondják, hogy mire gondoltak. A cél az, hogy ebben a nagyon koncentrált vitában az irányelvjavaslat egyes problémáit vitassuk meg, minden nehézséget, és próbáljuk meg ezt összefoglalni egy munkadokumentumban amelynek alapján, és ezt a jövő év februárjában, márciusában fogom elkészíteni, ha már a vitát lefolytattuk, és áll az új bizottság, akkor ennek a munkadokumentumnak az alapján minden egyes cikket részletesen meg tudunk tárgyalni. Másodszorban arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a jogi bizottság a múlt héten szintén rendezett vitát erről a jelentésről. A jogi bizottság véleményt készít, egy tanulmányt adott megbízást, írásba Sultanöle <coughs> professzornak. Ajánlom, hogy ezt nézzék meg és erről a tanulmányról folyt egy vita, és a kollégák úgy gondolták a jogi bizottságban, hogy a közös referencia keret túlságosan kevés a bizottság javaslatában ahhoz, hogy integrálja a fogyasztói jogokat. Természetesen figyelni fogunk arra, hogy ez megtörténjen, ugyanis a bizottság a múlt héten egy megbeszélésen biztosított arról, hogy nekik is az az érdekük, hogy sikerüljön a tagállamokat hosszú távon megnyerni eh, ehhez a harmonizációs projekthez. Éppen ezért harmadsorban azt szeretném elmondani, és köszönöm a bizottságnak, Monti kollégának a támogatását, a mai ülésre a bizottság még nagy gyorsan összeállított egy áttekintést az egyes fejezetről, és ez lehetőséget ad az összehasonlításra a mai, legalábbis a minimális harmonizáció és a jövőbeni jogi helyzet között, amire törekszünk abból a szempontból, hogy mi lenne a maximális harmonizáció. Persze nem könnyű az összehasonlítás, de mindenképpen jó áttekintést ad arról, hogy hol kíván változtatni a bizottság a status quo-n, az úgynevezett akin az idő rövid, éppen ezért, ha megengedik, akkor én csak néhány nehéz kérdésre hívnám fel a figyelmet az egyes és a kettes és a hármas fejezetben. Az egyes fejezetben a kettes cikk ötödik bekezdését emelném ki. Itt a bizottság a javaslatában, és ez nem csak a fogyasztói termékekre, hanem szolgáltatásokra is gondol. A fogyasztói jogokkal kapcsolatos irányelben, tehát a szolgáltatások is szerepelnének itt. Alapvetően azt gondolom, hogy bizonyos szolgáltatásoknál ez elfogadható, de nagyon komplex ez a fogalom, tehát a szolgáltatások teljes körének bevonása, ez, ezt nem vették észre, nem ismerték fel ennek a fontosságát az érintettek, és a szolgáltatások sok esetben gyakorlatilag Európában az esetek 98 százalékában helyi szolgáltatások, éppen ezért a kettes cikk ötödik bekezdés és az irányelv ezzel kapcsolatos további rendelkezéseit még egyszer meg kell nézni ebből a szempontból is hogy tehát a szolgáltatások ottan hogyan szerepeljenek. A kettes, ebben ugyanebben a cikkben, az ötös pontban tisztázni kell, de nem vagyok teljesen biztos abban, hogy a bizottság és mi képviselők látjuk-e ma azokat a következményeket, amelyek ebből adódnak. És természetesen az a helyzet, hogy néhány tagállamban ma van kivétel a bizonyos közaukcióknál úgy gondolom, hogy ezt nem szabad továbbra sem közös, illetve nyilvános aukcióknak tekinteni, ugyanis itt mindenképpen arra van szükség, hogy valamilyen fogyasztóorientált platformon valósuljon ez meg. A negyedik cikkel kapcsolatos vitához még néhány szót. Ez egy központi kérdése ennek az irányelvjavaslatnak. Itt még türelmüket kérem, azt gondolom, hogy a vitát itt mindenek előtt arról kell lefolytatnunk, hogy a fogyasztóvédelmet hogyan tudjuk az Európai Unióban hatékonyabbá tenni. Hogyan tudjuk elérni azt, hogy a fogyasztók végső soron mind a 27 tagállamban, Európában magas szintű védelmet kapjanak, és ezt nem annyira slágvortokkal, meg mint hogy minimális, meg maximális, meg szektorális harmonizáció kellene kezelnünk, hanem konkrétan az irányelv minden albekezdését megvizsgálva meg kell nézni konkrétan, hogy hogyan tudjuk a fogyasztókat a legjobban védeni, anélkül, hogy ezzel az áru választékot csökkentenénk, hiszen a cél az, hogy a választék még tovább növekedjen és bővüljön. A kettes fejezettel kapcsolatban, kedves kollégák, annyit mondanék el, hogy a tájékoztatási kötelezettség Európa szerte egységes szabályozást érdemel, különösen a piaci transzparencia érdekében mind a vállalatok, mind a fogyasztók szempontjából fontos ez, ezért alapvetően ezt üdvözölni kell. De itt is óvatosan kell fogalmazni, hogy a végén a fogyasztókat ne állítsuk túlságosan nagy követelmények elé, tehát biztosítani kell, hogy a megfelelő mértékű, mennyiségű tájékoztatással szolgáljunk, ismerik azt a vitát, amelyet már lefolytattunk néhány irányelvvel kapcsolatosan a múltban, különösen a fogyasztói hitelekkel kapcsolatosan, és a végén közösen arra az eredményre jutottunk, hogy talán túlságosan sok információt kap a fogyasztó, és ez majdnem többet árt, mint használ, amikor a legnehezebb kérdésekre tudunk összpontosítani, amelyet tudatosítani kell a fogyasztóban egy ilyen üzleti tranzakció esetén. A hármas fejezettel kapcsolatosan azt gondolom, hogy a, egyrészt a a, az ügynöki tevékenység és a távoli forgalmazás, vagy a postai csomagküldő forgalmazás nem minden esetben célirányosan jelenik meg. Ez vonatkozik a bizottság egyéb anyagokra is, bár a bizottság javaslatában nem szerepel, de hát például sajtótermékek árusítása az árt üzleti helységeken kívül, ez is ide tartozik. Én azt gondolom, hogy az újságos az utcán is árul, és hát persze, hogy ott nem lehet visszaadni az újságot, de hát nyilvánvalóan az érdek az lenne, hogy ne történjen ez nagyon nagy mennyiségben, ugyanis tehát a kérdés, amire választ kell találnunk, az, hogy például a sajtóárusítás hogyan történjen, hogyha nem zárt üzleti helységben történik. A 9. cikk D pont, ez a magatartás kódex, és itt kell a fogyasztót tájékoztatni erről, Például ez egy rendkívül széles, átfogó kódex, és itt nagyon komoly kutatásokra van szükség, és hát például, hogy a fogyasztót ezekről a kódexekről hogyan lehet tájékoztatni, vagy hogy ezt eleve tudja a fogyasztó, hogy egy sajtó terméket, ha vásárol, hát nem tudom, hogy ez megvalósítható-e, kételkedem benne, éppen ezért még egyszer meg kellene vitatnunk, hogy itt nem lenne lehetőség további kivételek érvényesítésére. A C ponttal kapcsolatban itt egy visszahívási formula van. Sok üzletember, de hát nagy, nagy szívességet tenne a fogyasztóknak, ha ezt sikerülne egységesíteni a különböző visszahívási lehetőségek persze meg kell, hogy maradjanak a tagállamokban. Még én magam is vizsgálni kívánom ezt, hogy ezt mennyire lehet harmonizálni. És az utolsó megjegyzés a hármas fejezetben a 17-es cikk, és itt azt javasoljuk, hogy a fogyasztó a visszahívási jogát gyakorolhassa, tehát, hogyha a termék nem tetszik neki, akkor két héten belül postára kell adnia az átvétel után, és utána követ, még két hetet kell számolni, amíg vissza is érkezik a feladóhoz az adott termék. És azt hiszem, hogy itt van egy központi probléma, és ezt muszáj alaposan megvizsgálni, mégpedig azt a kérdést, hogy jogi előírásokkal a belső piaci problémákat, a fogyasztók belső piaci problémáit, a kis és középvállalatokra is gondolok, hogy ezt kizárólag valóban ennek a jogi szövegnek a módosításával el lehet-e érni, ugyanis amikor árut küldünk, amelyet a fogyasztó rendelt, ez nem csak a határidőkkel kapcsolatos, hanem hogy a posta milyen gyors. És hát továbbra is 27 nemzeti különböző postánk van, postai szervezetünk, és hogy milyen gyorsan működik a posta, ez ettől függ, és hát a fogyasztó nem sokat tehet róla, hogyha a posta lassú, és a vállalat sem igazán tud beavatkozni ebbe, de hát minden esetre jelentős változásokat, illetve károkat okozhat az ilyen visszaküldés esetén. Éppen ezért azt hiszem, és ez akkor már az összefoglalóhoz vezet át, hogy tényleg pontosan meg kell néznünk az elkövetkező hetekben az irányelv részleteit, hogy melyek azok a pontok, ahol jogi módosítással tudunk segíteni a fogyasztónak, és milyen más területek vannak, amelyek fontosak, ahol már a meglévő jogi szövegek végrehajtására kellene tenni a hangsúlyt, és ahol a jog alkalmazásra lenne szükség, illetve annak a hatékonyabbá tételéhez tételére. Kedves kollégák, az európai tagállamokban nagyon komoly polgári törvénykönyvek vannak, és hát ezeken dolgoznak hosszú évek óta. Azt gondolom, hogy ha megnézzük az egyes, a kettes, hármas fejezetet, hogy talán naiv dolog lenne azt hinni, hogy <clears throat> ezt egységesítsük. Ezt az irányelv javaslatot nagyon sok területen meglévő cselekvési mintákra hivatkozik, és hát az jó, hogyha a fogyasztó, a vállalatok látják, hogy milyen példák léteznek, de hát meg kell segíteni kell a magyarázatban, és meg kell oldanunk a problémákat, mielőtt a szöveget elfogadjuk, mert utána már nehéz lesz megmagyarázni az egyes rendelkezéseket. Azt gondolom, hogy a hatály illetően ez nagyon nagynak tűnik, és Hát nem tudom, hogy nem kellene megnézni, hogy mit lehet még itt javítani esetleges szűkítéssel, és azt is gondolom, hogy más bizonyos fogalomhatározások átvétele más irányelvekből, például az egyes fejezetben azt szolgálhatná, hogy a tagállamokat meg tudjuk győzni arról, hogy ez az irányelv javaslat megfelelő és helyes perspektívában kell látni, és illeszkedik egy további harmonizációs törekvésbe a polgárjog területén. Éppen ezért azt hiszem, hogy a következő megbeszéléseken arra kell törekedni, különösen a tagállami parlamentek képviselőivel folytatott vitákra, gondolok volt már egy videokonferencia a francia kollégákkal, illetve tervezünk egy ilyet, a brit kollégákkal is lesz egy ilyen vita, és ezt arra kellene használni, hogy a képviselőket meggyőzzük az irányelv előnyeiről az egyes tagállamokban, és párhuzamosan azt is világossá tegyük számukra, hogy még kevés olyan irányelvjavaslat hagyta el úgy a parlamentet, ahogy beérkezett. Ezért bízom a munka sikerében, köszönöm az árnyékjelentések felelőseinek a segítséget, és örömmel várom a hozzászólásaikat. Köszönöm szépen. Uh, uh, Szépen köszönöm, Schwab kollega, ezt a rendkívül világos bevezetőt. Néhány megjegyzést az elnökség részéről. Először is mi arra törekszünk, hogy december másodikán ezt megcsináljuk. Persze a technikától függ, hogy meg lesz -e a francia képviselőkkel, illetve francia nemzetgyűléssel ez a közös vita videó konferencia formájában. A, British parlament, a brit parlament is nagyon élénken érdeklődik a lehetőség iránt, tehát a technológiától függ, hogy ez meg lesz-e. Jelenleg a, a brit parlamenttel február 23-ára tervezük, ezt, illetve ez lenne a második meghallgatás egy ilyen szélesebb körben. És akkor most megadom a szót az árnyékjelentések felelőseinek, de bárki jelentkezhet hozzászólással, úgyhogy jelenleg Gebhardt asszony, Rochefort, Turner és Csenta Filitis nevek szerepelnek ezen a listán. Ha bárki még csatlakozni kíván, akkor jelentkezzen először Evelyn Gebhardt. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon szépen köszönöm Schwab kollégának ezt a bevezetőt, és azt gondolom, hogy ebből kiderül, hogy nagyon sok témával és problémával kell még foglalkoznunk. Éppen ezért, ha megengedi, akkor köszönetet mondok már most azért, hogy egy kicsit meghosszabbította a menetrendet, hogy valóban legyen időnk arra, hogy alaposan megnézzük, hogy hol vannak a problémák, hol vannak a pozitív eh, lehetőségek, ezeket is pontosabban ki kell dolgozni, és milyen válaszokat tudunk adni ezeken a területeken. Valóban nagyon komplex eh, jogszabály ez, és amikor megnéztem, még egyszer azt állapítottam meg, hogy tényleg a hatályról és a fogalom meghatározásokról még sokat kell gondolkoznunk, és jelenleg nagyon széles körül. Azt hiszem, hogy például a hatállyal kapcsolatosan, ha megnézzük a pénzügyi szolgáltatásokat, akkor mi legyen a szociális szolgáltatásokkal, amennyiben benne vannak a szolgáltatás irányelvben, vagy éppen nincsenek benne. Tehát milyen legyen a viszony a két jogszabály között és a szállítási szolgáltatásokra is gondolok, tehát gyakorlatilag mindazokra, amelyek kell vertikálisan már foglalkozott az Unió, hogy hogyan látható itt az összefüggés és az interakció ezeken a területeken. Ezt véleményem szerint még egyszer pontosan meg kell vizsgálni, illetve tisztázni kell, hogy nehogy olyan irányelvet készítsünk elő, amely éppen, hogy jogbizonytalanságot eredményez, mert nem fogjuk tudni, hogy most akkor mi érvényes, melyik irányelv az egyik vagy a másik az egyes szolgáltatási körökkel kapcsolatosan. Ezt a kérdést tehát nagyon világosan meg kell nézni, és tisztázni kell, és itt azt hiszem, hogy még nagyon sok feladatunk lesz. A kettes cikk ötödik pontját említette, és eh, de hát a 12-est is említette, még a 13-ast is hozzátenném, de hát van még más, néhány, néhány más cikk is, amelyeket alaposan meg kell majd vizsgálnunk. Eh, nagyon fontos, a közárverezés eh, problémája is. Nem lehet azt mondani, hogy ez a fogyasztók számára, ugye a consumer commerce, az eBay-re gondoljunk, és hát itt itt nem csak fogyasztók, illetve nem csak polgárok vesznek részt, hanem vállalatok is bekapcsolódnak, és nem lehet kinyitni az ajtót előttük, hogy azután a fogyasztóvédelemből kikerüljenek, hát egy ilyen portált vesznek igénybe. Tehát ezt meg kell nézni, hogy hogyan kezeljük ezt. Még egyszer pontosan meg kell nézni, de hát azt hiszem, hogy ez már később lesz aktuális, hogy eh, eh, mi legyen az unfair commercial practices, tehát a nem tisztességes kereskedelmi gyakorlattal a helyzet, hogyan kezeljük ezt. Arról is el kell gondolkozni, hogy eh, bizonyos szolgáltatásokat és akkor most megint utalok a pénzügyi szolgáltatásokra, hogyan lehet ezt a fogyasztói ö, védelemmel illetve a fogyasztói hitellel kapcsolatos irányelvre utalok. Hogyan lehet ezt ezzel összehozni? Ugye azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok minden tartozik oda, és mi történik azzal, ami a 200 és a 75 ezer között tartozott az, ebbe az irányelbe, és mi lesz a 200 felett, meg a 75 alatt. Meg kell gondolni, hogy a fogyasztói jog hogyan tud ott érvényesülni, ugyanis egyre több a probléma, különösen a fiatalok körében látjuk, hogy nagyon sok hitel kínálatot kapnak SMS-ben, interneten, és ezek kifejezetten fiataloknak szólnak, ezek a hitelajánlatok, és valahogy egy olyan csapdába kerülnek, ami tényleg nagyon sok problémát okozhat, és éppen a ifjúságvédelemnek is be kell itt lépni. Tehát itt azt hiszem, hogy még nagyon komoly utómunkálatokra lesz szükség ebben az összefüggésben, és itt meg kell nézni, hogy mi a kapcsolat a fogyasztói hitelekkel kapcsolatos irányelvel. Ezt szeretnénk még egyszer megnézni, de ez belejátszik természetesen ebbe az irányelvbe is. A hatályról már beszéltem, négyes cikk még, amit említenék. Nem szeretne jelenleg vitázni erről. Hát nem szeretne, csak éppen kell kell, ugyanis attól függően, hogy ö, hogyan ö, reagálunk erre a negyedik cikkre, ez kihatással van minden másra is. <clears throat> Tehát számomra ez a legfőbb kérdés, és ezt kell először tisztázni, hogy most tényleg teljes harmonizációt akarunk, vagy nem. Én felolvasom ezt a négyes cikket, hogy mi ez jelenleg a tagállamoknak, nem lehet az irányelv rendelkezéseitől eltérő belső állami jogszabályt megtartani vagy bevezetni. Hát ez fontos, ez egy fontos mondat ebben a cikkben, és a második az nem fontos, mert ez már most érvényes, és ez már benne is van az Európai Unióról szóló szerződésekben, ez vonatkozik a szigorúbb vagy kevésbé szigorú rendelkezésekre is, amely egy másfajta fogyasztói színvonalat akar biztosítani, fogyasztóvédelmi színvonalat. Tehát kevésbé szigorú szabályozást ezt tiltja, mert egy minimális védelmet biztosítani kell, de nekünk azért fel kell tenni a kérdést, hogy akkor valóban azt akarjuk, hogy ne legyen további, ne lehessen a tagállamokban ennél tovább lépni. Tehát, hogyha teljes harmonizációra törekszünk, akkor ez a végeredmény. Ugyanis egy dolog világos, és ezt ebben az irányelben soha nem fogjuk tudni tisztázni, az az, hogy a termékek, szolgáltatások és minden más, eh, ami előfordul, látjuk a telekommunikációban, hogy folyamatosan újítások eh, jelennek meg, és a fogyasztó védelmi jogok azok általában a szervezeteken keresztül jelentek meg a tagállamokban, és úgy adtak ezekre választ, akkor, hogyha teljes a harmonizáció, akkor ez a mechanizmus már nem áll majd rendelkezésünkre az Európai Unióban, és akkor tényleg el kell gondolkozni azon, hogy ezt akarjuk, vagy nem. Én nem akarom, ezt őszintén megmondom. És éppen ezért ezt mindenképpen meg kell vitatnunk alaposan. A kettes fejezet, tájékoztatási kötelezettség. A, ö, említette ön is ebben az összefüggésben a fogyasztói hitelekről szóló irányelvet. Persze, a túl sok információ sem jó, de információra szükség van tájékoztatásra, mert nem lehet mindig nagykorú polgárról beszélni, mert csak akkor lesz nagykorú, hogyha ö, tesszük és megadjuk neki azt az információt, amire szüksége van ahhoz, hogy ö, megfelelő döntéseket tudjon hozni. Éppen ezért az információt, amire mire szükség van, mindenképpen biztosítani kell, akkor, hogyha valamilyen ügyletet köt, és tudnia kell, hogy miről van szó. Hármas fejezet, ez a mm, árusítás, ö, otthon, ügynökök segítségével, csomagküldés. Erről már sokat beszéltünk, és most nem akarok minden részletre kitérni, de egy dolgot kiemelnék. Ez a 13-as cikk, a visszavonási vagy visszaküldési jog, illetve ha erről nem adnak tájékoztatást itt, a fogyaszt erről, ha nincs erről tájékoztatás, ha nincs, akkor három hónap alatt ez a jog lejár. Szerintem ez problematikus például a német jog szerint. És a német jog szerint nekünk ugyancsak egy hónap a határidő, csak a számítás kezdete, amikor már minden információ rendelkezésre áll. Tehát, hogyha az információ nem teljes, akkor gyakorlatilag nem ketyeg az óra, tehát akkor ez egy végtelen visszaküldési jog, úgyhogy ez itt nagyon nagy mértékben korlátozza a jogot, illetve korlátozná a német országi jelenlegi rendelkezéseket, úgyhogy nem tudom, hogy ezt a polgároknak hogyan lehetne megmagyarázni, hogyha most hirtelen egy ilyen rendszert vezetnénk be, úgyhogy itt valóban meg kell gondolni a következményeket, hogy mivel jár, hogyha ezt így fogadjuk el, ugyanis itt most nem csak arról van szó, hogy mennyi ideig tart ez a lehetőség, mert ez hosszabb, mint Németországban jelenleg, ez pozitív. Azonban mikortól kezd el számol, mikortól számoljuk a három hónapot, és akkor ez már nagyon mértékben hátrányos lesz a német fogyasztó számára, rosszabbítja a helyzetet, amit jelenleg a német jog biztosít. Tehát ezek azok a kérdések, amelyeket részletesen meg kell vizsgálnunk, nagyon sok példát lehetne még említeni, de hát mivel a többiek is hozzá kívánnak szólni, éppen ezért nem mondom el ezeket a példákat illetve majd a vita során visszatérek erre, mert biztos, hogy előbb-utóbb cikkenként fogunk majd végigmenni a szövegen, és akkor megfelelően jelentkezni fogok majd a mondandómmal. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gebhát asszony, és úgy gondolom, hogy most már nagyon sok időt kell majd töltenünk ezzel a kérdéssel, és fáb úr úgy, mert nagyon sokat foglalkozik a árnyékelentéstevőkkel, úgy gondolom, hogy lesz még elég idő erre. Most Rosfor úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentés készítőjének azt, hogy már a konzultáció elején meghallgatja a véleményünket, és valóban több időre van ahhoz szükség, hogy megnézzük ezt az irányelvet. Ugyanakkor, elnök úr, fontos az is, hogy ne tévesszük szem elől a célokat, azokat a célokat, amelyeket a bizottság szabott meg az irányelvvel kapcsolatban először is. Egyszerűsíteni szeretnék a szabályokat, utána pedig szeretnék visszaállítani a fogyasztók bizalmát, harmadik sorban pedig szeretnének biztosítékokat adni az üzleteknek, a vállalkozásoknak a határon túl nyúló kereskedés során. A negyedik cél pedig lehetne az az, hogy lássuk azt, hogy a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos problémák mindig változnak. Amikor végrehajtjuk ezeket a jogszabályokat, ezek alapján fognak majd bennünket, ezen célok alapján fognak bennünket megítélni, és sikerült ezeket elérni. Hogyha gyanút keltünk a fogyasztókban, akkor az nem célra vezető. Meg két dologról meg vagyok győződve. Először is, mindannyian egyetértünk abban, hogy az irányelvnek akkor lesz értelme, hogy a fogyasztókat, illetve a vállalkozásokat is szolgálja egyaránt. Mindkettőt figyelembe kell venni, a gazdasági rendszer fejlődése, illetve a fogyasztók jólétje szempontjából. Ezen kívül úgy tűnik számomra, hogy ez az irányelv, amely annyira fontos a mindennapok szempontjából, hiszen ez több 100 millió európait érint. Mindent meg kell tennünk annak érdekében ezért, hogy támogassuk azt, hogy egy nagyon erős végső szöveg jöjjön létre. A lehető legszéles körűbb megoldást kell találnunk, tehát mindenképpen foglalkoznunk kell ezzel, mert ahogy az előttem szólók is mondták, én nagyon is kételkedem a szövegben. Át kell tekintenünk az első három fejezetet, hiszen ezekkel foglalkozunk. Az első fejezet a definícióval és a hatállyal foglalkozik. Nézzük először a hatályt. Úgy gondolom, hogy itt óriási erőfeszítést kell tennünk annak érdekében, hogy a hatályt tisztázzuk. Néhány nappal ezelőtt a biztosítási szektor szakértőivel találkoztam, és ők nem igazán látták még azt, hogy ez az irányelv milyen részét fedi le az ő tevékenységüknek, és melyiket nem. Látnunk kell azt, kedves kollégák, hogyha nem vagyunk egyértelműek a hatályt illetően, és maximális harmonizációt szeretnénk, akkor mindig a bíróságon fogjuk végezni, és a bírók lesznek azok, akik majd eldöntik azt, hogy hogyan kell alkalmazni ezt a jogszabályt a valóságban. Ezt pedig nem szeretnénk. És erre már mindjárt visszatérek, mert már említették, tehát hogyha maximális harmonizációt szeretnénk, akkor nem lehet homályos a hatály, egyértelműnek kell lenni, mert különben jogi bizonytalanság lesz. Négyes cikk. Igen, én megértem Schwab urat azzal kapcsolatban, hogy óvatosnak kell lennünk, és Gebhardt asszony pedig azt mondta, hogyha nem, vál, nem teszünk választást itt, akkor az irányelv teljes iránya bizonytalan lesz. El kell mondjam, bár nagyon sok a fenntartásom a maximális harmonizációval kapcsolatban, úgy vélem, hogy kár lenne, hogyha nem tudnánk elérni egy minimális alkalmazását a maximális harmonizációnak. Számos alkalommal um, szerettük volna már a maximálisan célzott harmonizációt. Látnunk kell, hogy nem érhetjük el a maximális harmonizációt túlságosan alacsony szinten. Úgy vélem, hogy a legtöbbünk ezzel egyetért. nem lenne jó, hogyha csökkentenénk a fogyasztóvédelmet a tagállamokban, de hogyha túlságosan sokat akarunk, akkor annak az lenne a buktatója, hogy nem lennénk eléggé rugalmasak akkor, amikor új aggályok merülnének fel a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban. És a nemzeti rendszerek pedig jobban tudnak reagálni, mélyebben tudnak reagálni ezekre az új változásokra. Hogyha pedig ez széles körül lenne, a harmonizáció, akkor inkább egy rendelethez közelítenénk. A Lisszaboni szerződés értelmében most már több szerepe van a nemzeti parlamenteknek, és hamarosan beszélünk is velük, de hogyha kiszélesítjük a hatályt, akkor sokkal közelebb kerülünk a rendelethez, és ez nem biztos, hogy megfelelne a nemzeti parlamenteknek. Minden esetre vissza kell térnünk majd a négyes cikkre, mert ez egy kulcsfontosságú pont. A definíció az első fejezetben, sokan már utaltak erre, de mi a helyzet a fogyasztó definíciójával? Jelenleg a definíciója a fogyasztónak nagyon szűk, lehet, hogy ki kellene ezt szélesítenünk, például bele lehetne vonni a kevert fogyasztást, amely mind személy, mind pedig az üzleti fogyasztást jelenteni. Például vannak olyanok, akik vesznek informatikai termékeket, és mind magán, mind pedig üzleti célra felhasználják. A második fejezet a fogyasztók informálásáról szól. Ezt nagyon bonyolultnak tartom, lehet, hogy maximális harmonizációt szeretnénk, de a szöveg nagyon sok tényezőből nagyon sok szektorra vonatkozik. Itt vannak a szolgáltatási munkák, például a fodrászok, de másrésztről ott vannak azok, akik az idősekről gondoskodnak. Tehát ez két különfajta szolgáltatás. Az idős gondozás esetében nagyon gyakran olyan emberekkel foglalkoznak, akik szegények, elesettek, betegek. Hogyan tudunk megfelelő információt nyújtani két ennyire különböző szektornak? Ez csak egy példa volt a kettes fejezettel kapcsolatban. De térjünk rá a hármas fejezetre, hasonló a kérdésem mert a 9-es, 10-es, 11-es cikkek valóban is az 5-ös cikkhez kötődnek, ez a ö, távforgalmazás, csomagküldés, stb. Ezek a cikkek, hogyha például Németországra vagy Franciaországra gondolunk, akkor a rendelkezések kevésbé lesznek védő jellegűek, mint most. Úgy gondolom, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk itt, és meg kell próbálnunk megvitatni ezeket a tényezőket, meg kell néznünk a módosítások folyamatát, lehet, hogy ezen keresztül tudnánk kerülteni a szöveget, ugyanakkor a maximum harmonizáció esetében a 11-es után tudnánk ezt elérni. Tehát nagyon sok munkánk van még hátra, és örülök annak, hogy most már van egy ilyen szövegünk, de az elveken is kell dolgoznunk, és magán az alkalmazáson is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm Rosford úrnak a hozzászólását. Úgy gondolom, hogy nagyon jól összefoglalta azt, amit, amiről beszélünk, amikor azt mondta, hogy alacsony szintű maximális harmonizációt szeretnénk úgy gondolom, hogy ezzel valóban jól rámutatott a problémáinkra. Turunen asszony, Tirifen úr, illetve Bílen úr is itt van már. Ő lesz az utolsó, aki majd felszólal, hogyha szeretne. Szeretném emlékeztetni a kollégákat arra, hogy fél ötkor kezdődik a meghallgatásunk. Úgy gondolom, hogy sok időnk lesz még arra, hogy Schwab úr jelentését megvitassuk, nem szeretném szükségtelenül félbeszakítani önöket, de hát figyelembe kell vennünk az ütemtervünket. Turunen asszony, köszönöm szépen elnök úr, köszönöm a jelentés készítőjének is, hogy időt szakított ránk, ez nagyon fontos pont. A második dolog az az, hogy nagyon jó az együttműködési hajlama, ezt is értékelem, ez nagyon jó kiinduló pont számunkra. Az 1-es, 2-es, 3-as fejezetek esetében úgy gondolom, hogy ez a könnyű része a dolgoknak. Másrésztről ez nehéz is. Nem szeretnék részletekbe bocsátkozni az egyes cikkekkel kapcsolatban, de szeretnék eh, néhány konklúziót tenni, mert úgy gondolom, hogy mindenképpen a háttérre, az indoklásra kell koncentrálni. Összességében üdvözöljük ezt az irányelvet, és támogatjuk az általános célkötűzést, amit mások is említettek, hisz az a cél, hogy megfelelően működjön a belső piac, és a fogyasztók is megfelelő védelemben részesüljenek. Ezt senki nem vitatja. Ugyanakkor az irányelvet nem dolgozták megfelelően ki, a megfogalmazások során a szerepvállalók véleményét gyakran figyelmen kívül hagyták, remélem, hogy ez majd javulni fog. Nem szeretnénk teljes harmonizációt, de azt sem tudjuk, hogy mi lesz majd az egyes fogyasztók számára az eredménye a teljes harmonizációnak. Nincsen olyan hatóság tagállam, amely képes lenne felbecsülni ennek a jogi következményét, ez elég nagy agály. Az is zavaró, hogy a tagállamok saját jogi szakértőinek is nehézséget okoz azt megérteni, hogy hogyan fog ez majd kihatni az európai, illetve a nemzeti jogszabályokra. Ugyanakkor rész Sága Nőge úr végrehajtott egy tanulmányt, elvégzett egy tanulmányt a Júri szakbizottság számára, és arra jutott, és ezt, eh, fel, ezt idézném is, a teljes eh, harmonizáció számos tagállamokban ahhoz vezetne, hogy paradox helyzet alakulnak ki a fogyasztóvédelem kapcsán, hogyha ezt csak is, eh, hogyha az alakulnak ki, hogy ha ezek a szabályok rosszabb, rosszabbak lennének, mint a nemzeti, nemzeti szabályok. Úgy gondoljuk, hogy bizonyos területeken a definíciók, stb. A esetében a teljes harmonizáció jó lehetne, erősíthetné a fogyasztóvédelmet. De mindemellett nagyon kevés a tapasztalatunk a teljes harmonizációval, és nagyon fontos számunkra az, hogy több információt kérjünk, és hogy a jogi ö, konzekvenciákra gondoljunk, mielőtt még folytatnánk a munkánkat. Emellett szeretnék egy pontot megemlíteni a szindoklással kapcsolatban. Egyre nagyobb a határokon átnyúló kereskedelem, és ez is oka ennek az irányelvnek. A harmonizáció hiánya igazából nem oka annak, hogy nincs határokon átnyúló kereskedelem. 71%-a a vállalatoknak azt mondja, hogy igazából a teljes harmonizáció nem hatna ki annyira a határokon átnyúló kereskedelemre, tehát igazából nincs annyira bizonyíték arra, hogy valóban ez akadályozná a kereskedelmet. Igazából itt csak feltételezésre hagyatkoznak, és túlértékelik a jogi akadályokat. Lehet, hogy a kulturális és nyelvi akadályok sokkal fontosabbak ebben az esetben. Nincsen sok időm, tehát összefoglalnám a következtetéseinket. Értjük természetesen azt, hogy szükség van megfelelő fogyasztóvédelemre, ez nagyon fontos, de szkeptikusak vagyunk a bizottság megközelítését illetően. Röviden, négy utolsó pontom lenne, nincs megfelelően előkészítve, nincs ismeretünk a hatásáról ennek, a bizottság által javasolt teljes harmonizáció gyengíteni a fogyasztók jogait, pedig nagyon fontos lenne az, hogy ne gyengüljön ez, és kételkedünk abban, hogy a teljes harmonizáció valóban hozzájárulna-e a határokon átnyúló kereskedelemhez. De hogyha az ellenkezőjét bebizonyítják, azt szívesen megnézzük. És ezért, negyedik pontként nem tudjuk azt javasolni, hogy folytassuk a folyamatot részletesen. Először információt kellene erről kapnunk, és csak ezután kellene hozzákezdenünk a jogalkotói munkához. Nem lenne jó az, hogyha úgy folytatnák a munkákat, hogy nem tudjuk, hogy miről kell jogszabályt alkotnunk, és nem tudnánk ezeknek, ennek a következményeit. Tehát mindenképpen azt kérem mindenkitől, hogy tegyük fel ezeket a kérdéseket a teljes folyamat kapcsán, hogy egy jó alapon tudjuk megépíteni a jogszabályt. Köszönöm szépen ezt a, az egyértelmű megközelítést. Csak annyit mondanék a bizottság nevében, a szakbizottság nevében, hogy már hat hónapja, hat hónappal a választások előtt elkezdtük gyűjteni az információkat. azt asszonynak is van egy jelentés ezzel kapcsolatban. Nem szabad, vigyenek arra ne, hogy kettős munkát végezzünk. Úgy gondolom, hogy ha információra van szükség, akkor majd mindenképpen a jelentéstevő megszerzi ezeket az információkat. Tranta Filati szúr következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm András Schwabnak is ezt a beszámolót. Meghallgatta valamennyi politikai frakció véleményét, és tekintetbe vette a megjegyzéseinket. Ebben a szakaszban állást szeretnék foglalni az első három fejezettel kapcsolatban, és azokra a pontokra térnék ki, ahol véleménykülönbség van közöttünk, hogy elfogadható álláspontot találjunk. Az első fejezet tekintetében, amely a definíciókra és a hatályra vonatkozik, három dolgot emelnék ki. A teljes harmonizáció a fogyasztóvédelem csökkentésével egyenlő, hiszen a tagállamokat megfosztja attól a jogtól, hogy olyan intézkedéseket foganatosítsanak, amelyek az egyes tagállamok speciális helyzetére vonatkoznak. Másrésztől csökkenti a jelenlegi fogyasztóvédelmi szintet a tagállamok nagy részében annak alapján is, amit az Európai Bizottság megállapított. A teljes harmonizáció alkalmazásával azok, akik előnyt élveznek majd, azok csupán a vállalatok lesznek. Ez nem jelent költségcsökkenést a fogyasztók részére. A kettes fejezet a fogyasztók tájékoztatására vonatkozik, és itt Aggaszt minket az árakkal kapcsolatos tájékoztatásra kapcsolatos rendelkezés. A fogyasztóknak ismerniük kell az árat és az esetleges egyéb terheket minden esetben. És a terhek esetében ezeket tételenként ki kell mutatni, hogy ne csapják be a fogyasztót a termék végszárával kapcsolatban. A harmadik fejezet az elállási időszakra vonatkozik az olyan ö, szerződések esetében, amelyet az üzlethességeken kívül kötnek. Itt a 14-es cikkre utalnék, amely a fogyasztó azon jogára utal, hogy tájékoztatni kell őt az LLS jogáról. A 12-es cikk pedig az LLS időszak kezdetét jelzi, Nos, az ellenes időszak kezdete attól kell, hogy érvényes legyen, amikortól a fogyasztó megkapja a terméket, és nem pedig attól a pillanattól, amikor a ö, megrendelés befut. És ami pedig a tartalmat illeti, a cím azt jelzi, hogy a fogyasztók védelme nem hathat ki a vállalatok érdekeire. Ami viszont minket érdekel, a fogyasztóvédelem kiterjesztése. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Kraca asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Megértem azt, amit a kollégáim elmondtak, azokat az aggályokat, főként azt, amit Schwab úr elmondott az ügy bonyolultságával kapcsolatban. Ugyanakkor a teljes harmonizációt illetően azt mondanám, hogy meg kell, látnunk kell a célt, nem szabad csökkentenünk a standardokat, nem, nem szabad ezt feladni a teljes harmonizáció érdekében, lépésenként kell előre haladni, és a felmerülő problémákat kell megoldanunk. Azt sem felejtsük el, hogy a harmonizáció növeli a versenyképességet, elősegíti a kereskedelmet, lehet, hogy nagyobb, elő, le, le, nagyobb átláthatóságot is eredményez, tehát ez egy mindenki számára előnyös helyzet. Én ezt közvetlen tapasztalatból tudom, hiszen KKV-kkal foglalkoztam, és számomra egyértelmű, hogy mindenképpen meg kell felelnünk a fogyasztók aggal, aggájainak, és egyértelműségre van ehhez szükség. Ugyanakkor az is fontos, hogy megelőzzük azt, hogy ne legyen feldarabolódva az európai jogszabály, ez adminisztratív teher lehet a KKV-k számára. A svéd kollégának azt mondanám, hogy Svédországban bizonyos területeken nagyon magas a fogyasztóvédelem, már most is, és nem szabad és, és igazából mi hajla, hajlandók vagyunk arra, hogy ezt feladjuk, hiszen ez nem arról szól, hogy feladjuk ezeket a jogokat, hanem ez a teljes harmonizációt jelenteni. Egy európai szintű jogszabályozás kapcsán európai szintű információs kampányt is lehetne folytatni, és így jutatnánk el információt a vállalatoknak és a fogyasztóknak is, és ez mindenki számára előnyös lenne. Tehát több időre van szükség, több információra, de mindenképpen eredményre kell jutnunk. Elnök, köszönöm szépen mindenkinek a kitűnő hozzászólásaikat, ez nagyon hasznos volt, és most szeretném megkérni Csaki Minert a bizottság részéről, hogyha a rendelkezésre álló rövid idő alatt néhány megjegyzést tenne. Nem tudom, hogy Derlingó szeretne hozzászólni, hogyha igen, akkor egy-két percet adunk neki, és utána pedig még András Schwab lezárja a ezt a napirendi pontot majd. Minor asszony, köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálok a lehető legrövidebb lenni. Talán néhány előzetes megjegyzést tennék, mert nem szeretném megismételni az elmúz, elmúlt ülésen tett megjegyzéseimet. Korácsa asszonynal egyetértek, a teljes harmonizáció mindenki számára előnyös figyelembe véve az irányelvet, ahogy azt Rosford úr is elmondta, úgy gondoljuk, hogy a teljes harmonizáció lehet az a megközelítés, amely mind a vállalatok, mind pedig a fogyasztók érdekeit szolgálja. Egyértelmű szabályokat adnánk a vállalatoknak, amely az egész Európai Unióban érvényes lenne, és ugyanakkor a fogyasztók számára pedig garantálnánk azt, hogy minden egyes tagállamban ugyanolyan védelmet, jogi védelmet élveznének, amikor vásárolnak, vagy akár amikor online vásárolnak. Az, amit Tulanen asszony idézett Sutanox úrtól, az valóban kétségbe vonja a teljes harmonizációt, de úgy gondolom, hogy ez ki lett ragadva a kontextusából ez az idézet, mert amire utaltak, az a túlzott harmonizáció volt, nem pedig a célirányos harmonizáció, és a bizottság ez utóbbit javasolta. Nagy mértékben megvitatták azt is, hogy bizonyos esetekben tört, csökken a, a a védelem, és erre azt tudom mondani, hogy bennünket a szerződés kötelez arra, hogy magas szintű védelmet valósítsunk meg, és továbbra is úgy gondoljuk, hogy a védelem szintje az Európai Unióban az növekedni fog a javaslat által. Természetesen az is igaz, hogy a teljes harmonizáció hatása az lesz, hogy bizonyos esetekben, bizonyos tagállamoknak csökkenteniük kell a már meglévő fogyasztóvédelmi szabályaikat, de úgy gondoljuk, hogy összességében a 27 tagállamban növekedni fog a fogyasztóvédelem minősége. Ahogy ezt a biztosan már többször is beszélt erről, legutóbb az önök szabadsági ülésén, és mindenképpen meg kell néznünk azt, hogy hogyan lehet megőrizni a fogyasztóvédelmet, hogyan lehet ezt egy megfelelő szintre hozni. A javaslat bonyolultságát illetően ez nem tagadható, hogy valóban bonyolult, de azt is el kell mondani, hogy ez egy olyan javaslat, amely valóban hosszas konzultációs folyamatok eredménye, és egy nagyon alapos hatástanulmányt végeztünk. Sőt, miért ezt benyújtották, ezt a javaslatot, azóta na, számos magyarázatot fűzött ehhez az Európai Bizottság. Például az, hogy mennyire fog kihatni ez a javaslat a már meglévő tagállami jogszabályokra. Ezzel kapcsolatban már benyújtottunk egy magyarázatot a szakbizottságoknak is, pedig általában e, ezt a tagállamoknak kell elvégezniük a végrehajtási folyamat e, során. Az Európai Bizottság szolgálatai azonban ebben az esetben vették a fáradtságot, és felmérték azt, hogy a nemzeti jogszabályokban milyen változtatásokat kell hozni ezen javaslat értelmében. Tehát mi valóban erőfeszítést tettünk ennek irányába, mert láttuk, hogy mennyire fontos ez a javaslat, és mennyire bonyolult ez. Ami a határokon átnyúló kereskedelem elősegítését illetően itt más a véleményem, mint a képviselőnek. Valóban a hatástanulmányban a 2008-as Euróbarométer adatait idézzük, és elfogadjuk azt is, hogy a jogi felosztottság, illetve az, hogy 27 különböző jogi rendszer szabályozza a üzletek között, a vállalkozások kereskedelmét. Tudjuk, hogy nem ez egyetlen akadály, tudjuk, hogy a kultúra és a nyelv is jelentős akadályt jelentenek, de mi jogalkotóként csak a jogi feldaraboltságra tudunk kihatni, és ez egy akadály a kereskedők számára. Az adatok 2008-ban azon kereskedők, akik nem eh, árulnak külföldön, határokon átnyúlóan, 75%-át jelenti ez az összes kereskedőnek. A felük azt mondta, hogy ők eh, kereskedőnek határokon átnyúlóan is, hogyha harmonizáció lenne. Tehát azért a felük azt mondta, hogy, hogy hajlandóak lennének más tagállambeli fogyasztóknak is árulni. Egy nemrégiben közreadott tanulmányban azt láthattuk, hogy, hogy tízből több mint uh, hat uh, ügylet nem valósult meg azért, mert bizonyos termékeket nem árultak határokon átnyúlóan. Tehát ez nagy lehetőség, nem csak a vállalatok, hanem a fogyasztók számára is. Tehát előfordulhat az, hogy bizonyos tagállamokból olcsóba jutnak hozzá a fogyasztók adott termékekhez. Remélem, hogy megválaszoltam a legfőbb aggájaikat, és látom, hogy milyen sok munkát végeztek már a kezdeti javaslattal kapcsolatban is. De hadd beszélje még a, szerv, szerz, a szolgáltatások bevonásáról is. A szolgáltatásokat már más irányelvekbe is bevontuk, tehát igazából ez csak megerősíti a már meglévő fogyasztói jogszabályokat. És hogyha a bíróságra kerülne az úgy, a határokon átnyúló szolgáltatások, például a turisztika területén, gyakran vannak fogyasztói vásárlások. A termék megfogalmazása, definíciója a 12-es bekezdésben. Ez ugyanaz a definíció, mint amelyet a tisztességtelen üzleti eljárás irányelvben is alkalmazunk. Az elverezések, amit Schwab úr, illetve Gebhár asszony is említettek, az árverezés kérdése nagyon bonyolult, és tudom, hogy különböző tagállamokban különböző a vélemény azzal kapcsolatban, hogy mi a tisztességes és mi a tisztességtelen eljárás, és kit kell védeni, a fogyasztót, aki itt licitál, vagy azokat kell -e védeni, akik, akik, akikkel szemben nem helyesen jártak Tehát nagyon nehéz itt a választás. Mi erről majd természetesen még továbbiakban is vitázunk önökkel, hogyha szeretnék az információkat, illetően úgy gondolom, hogy nagyon nehéz itt dőlőre jutni, nem tudjuk, hogy milyen jobb a túl sok vagy a túl kevés információ. Figyelembe veszem azt, amit a jelentéskészítő elmondott az áthelyen történő újságásítással kapcsolatban. A kollégám a finanszírozása kapcsolatban még mond önöknek egy-két szót. Ezen kívül vannak olyan dolgok is, amelyek már a időben megosztott alkalmazásról szóló irányelven is megjelentek. Ez nem az az opció, amelyet mi választunk ebben a javaslatban, és nem az, amelyet elfogadtunk a végső timeshare irányelvben, úgy gondoljuk, hogy a 13-as bekezdés megfelelő egyensúlyt teremt a vállalatok és a fogyasztók jogai között, és így sokkal nagyobb jogi biztonság jöhet létre. Természetesen a 13-as cikk csak is az elálláshoz való joghoz kötődik, A fogyasztó definíciója, ez kiterjed a vegyes használatú termékekre is, és itt is a már meglévő gyakorlatot vettük alapul, és itt vannak bizonyos meghatározások, hogy melyik személyes és melyik pedig üzleti felhasználás, tehát megfelelő egyensúlyra van szükség a vállalatok és a fogyasztók között. Végezetül pedig az ellenállás, és mikor kezdődik az ellenállási periódus. Úgy gondolom, hogy itt meg kell néznünk a zárt helyi vásárlást. Itt 14 nap nál kezdődik, ahogy aláírták a megrendelést, tehát általában a vásárlóknak lyuk van ahhoz, hogy megnézzük, megnézzék az árut, amit megkaptak, és ennek célja az az, hogy megvédjék őket az esetlegesen kialakuló nyomástól, hogyha nem az adott helyen, adott boltban vették meg azt a dolgot, és hogyha pedig távvásárlásról van szó, akkor itt is megvan ez a jog, hogy megvizsgálhassák az árut. Itt abba is hagynám, és Giuseppet megkérném arra, hogy nagyon gyorsan válaszoljon a, finansz, a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban. Sajnálom, Jackie mondja az elnök, és nagyon sajnálom a kollégáival kapcsolatban, és nagyon nincsen időnk. Tehát hogyha a megjegyzéseit el tudná küldeni András Schwabnak, az nagyon jó lenne, mert még lesz majd ezzel kapcsolatban további vitánk, és a tanástól kérdezném, hogy szeretné valamit mondani, vagy inkább megadjam el a szót a jelentés készítőnek. András, röviden, kérlek foglald össze ezt mielőtt lezárnánk ezt a témát. Elnök úr, egészen rövidre fognám. Először is köszönetet mondok az árnyék jelentéstevőknek, a bizottságnak és a tanácsnak a konstruktív hozzászólásaikért. Nem, ne legyen az a benyomás, hogy itt kizárólag a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők között alakul a jelentés, mindenki, aki hozzá akar járulni, erre mindenkit szívesen felhívok. Senki nem mondtál azt most, hogy az én tagállamomban ez, ez és az a helyzet, és ezért Európában nem lehet más, a helyz, más a helyzet. Tehát az a benyomásom, hogy mindenki kész arra, hogy kritikusan, de konstruktívan együttműködjön, olyas van érdekében, ami aztán a polgárok számára képviselhető mind a 27 tagállamban egy magas szintű fogyasztóvédelem érdekében. És természetesen azt hiszem, hogy a kritika, ami elhangzott a, har- a teljes harmonizációval kapcsolatban, ebből sok minden jogos, de még az összes területet nem vizsgáltuk meg a viták során, lehet, hogy egyes területeknél megállapítjuk, hogy a teljes harmonizáció elve, ahogy a bizottság javaslatában szerepel, ez talán a pontosítási dokumentumra kell majd visszanyúlnunk, hogy tehát a teljes harmonizációra irányuló javaslat egyes helyeken ahhoz vezet, hogy az európai teljes harmonizált jog és a nem harmonizált nemzeti jog között interakció alakul ki, és ilyen módon a javaslat, célja nem, javaslat nem érheti el célját. Éppen ezért ezt még pontosan meg kell vitatnunk, és végül remélem, hogy jó eredményhez jutunk majd, mert csak annyit mondhatok végezetül, hogy én is a belső piac nagy rajongója vagyok, és remélem, hogy ezzel az irányelve hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a belső piac működése javuljon. Köszönöm. Um, Nos, hát köszönetet szeretnék mondani Andreas ezért a munkáért, és minden hozzászólót köszönet illet. Ez egy rendkívül fontos munka, és ezen fogunk dolgozni, ezen a jogszabályjavaslaton a jövőben sokáig. Komoly koncentrációt igényel majd, úgyhogy örömmel várjuk a megbeszéléseket a francia nemzetgyűléssel, nemzeti parlamentekkel. Hosszú vita lesz ez, és bocsánat, hogy most ezt egy kicsit le kellett rövidíteni, de én azt gondolom, hogy most még egy rövid időt kell, hogy adjak a következő pont felvezetésére, hiszen itt van némi összefüggés is a kettő között. Köszönöm szépen, és akkor Head asszony, itt van, nagyon örülök, remélem, hogy jól van, néhány hete nem tudott eljönni. Azt javasolnám sajnos, mivel azt gondolom, hogy én vagyok az egyetlen Rosfor kollega, és én, mi vagyunk az árnyék jelentés felelősök, akik itt vagyunk. Ha Rosfor kollega egyetért, akkor azt kérem, hogy most csak vezesse fel a témát, és ennek a lényegét, és talán a menetrendet, és utána azt javaslom, hogy december másodikán a következő ülésünkön vitassuk meg ezt az anyagot sokkal részletesebben, ugyanis a meghallgatást pontosan kell kezdenünk a szakmai végzettségről, úgyhogy most csak bevezetjük a témát. Nem tudom, hogy miért kollega kíván-e tenni néhány megjegyzést, de ha, akkor átadom a szót. Köszönöm szépen. Én remélem, hogy sikerül elérni, hogy boldog, elégedett fogyasztók legyenek az Európai Unióban, és mi, mint fogyasztók, eh, mi is minden nap érzékeljük, hogy hogyan is működik ez a piacon, és a fogyasztói szükségletek a, kell, hogy a stratégia középpontjában álljanak, úgyhogy mindenképpen új eszközöket, módszereket kell találni, hogy erősítsük a fogyasztók jogait és lehetőségeit. Jelenleg az a hiedelem él, hogy a fogyasztók nem élvezik a belső piac minden előnyét, és éppen ezért a bizottság és a parlament úgy döntöttek, hogy az éves eredményeket megjelentették, egyfajta beszámolót adnak erről minden évben. Talán emlékeznek, hogy foglalkoztunk mi illetve először ezzel a kérdéssel egy éve foglalkoztunk, akkor fogadtuk el, illetve vitattuk meg az első ilyen scoreboardot, eredménytáblát, ahol megnéztük, hogy mit értünk el, mit nem, és hát láttuk, hogy az ár az csak egy a sok tényező közül, és nem az egyetlen, amely meghatározza, hogy a belső piacot hogyan élik meg a fogyasztók. Ez év január 28-án a bizottság elkészítette a második verzióját ennek ennek az eredmény táblának és ugyanolyan kritériumok alapján elemezzük ezt, mint az első alkalommal megnézzük a panaszokat, árakat, a biztonságot, és hát számos egyéb szempontot. A legérdekesebb eredmény az volt, hogy a fogyasztó kevésbé ő, ő elégedettek a szolgáltatásokkal, mint a, az árukkal a legnagyobb problémák az energia, a szállítás és a banki szolgáltatások területén jelentkeznek, és az új eredménytábla azt mutatja, hogy az ár növekedés az kevesebb területet érintett, és nem ez volt a fő oka, hogy a fogyasztók szolgáltatót váltottak és hát nem is mindig tudták könnyen változtatni a szolgáltatót, pedig hát ez a belső piacnak az egyik hozata, az egyik hozadéka, hogy az elégedetlen fogyasztó az változtathasson a szolgáltatón, illetve más szolgáltatóhoz mehessen. És hát a határon átnyúló elektronikus kereskedelem mel kapcsolatosan egyre több olyan vásárló van, aki él ezzel a lehetőséggel. Az eredmény tábla szerint ez egy új termék, és ezt mindenképpen fejleszteni kell, de hát ehhez türelemre van szükség, és erre mindig gondolni kell, amikor elkészítjük ezt az eredmény táblát. Még nincs megfelelő minőségű adat, és éppen ezért nehéz itt ítéletet alkotni, nem mindig könnyű az információt begyűjteni, és meg kell találni azt a módszert, ahogyan a szélesebb közönséggel tudunk kommunikálni és ez az, amit el szeretnénk érni, hogy a, az egyszerű fogyasztó tájékoztatást kapjon, és megváltozott a jelentés címe is, elnevezése is, mert most egy bizottsági javaslattal foglalkozunk, a fogyasztói jogszabályok felülvizsgálatáról szól ez a jelentés, és ez már bizonyos lehetőséget ad arra, hogy a, a vizsgálat körét kiterjesszük, és mire összpontosítsunk. Azt hiszem, hogy meg kell nézni a rendeletek, az ideválló jogszabályok alkalmazását, és mindenképpen ki kell terjeszteni a hatályt. Örömmel várom az együttműködést az árnyék jelentések felelőseivel, és gondolom, hogy majd december másodikán tudjuk a vitát folytatni. Köszönöm szépen! Lehet, hogy december elsője lesz ebből, de majd még egyeztetünk, hogy ön itt legyen végig a vitán, de hát addig még van időnk. Azt hiszem, ha Rosfor kollega egyetért, akkor megkérdezem, hogy Mayer kollégát, hogy kíván-e röviden szólni. Ha szabad, elnök úr, örülök, hogy a bizottság jelentést készít erről a munkáról. Talán hallották, hogy szó esett a piaci felügyeletről és a fogyasztói érdekvédelemről. Ez egy meghatározó szerepet kap. A 27-es csatorna a német 27-es csatornán lehet német fordítást hallani, ha valaki arra vár. A magyar az a 16-oson megy továbbra is. Megnézzük, hogy működik-e most már a német. Igen, nagyon szépen köszönöm. Tehát mondtam, hogy nagyra ö, tartjuk a bizottság döntését, hogy jelentést készít erről a témáról, és hogyha megnézzük a barozó iránymutatást, a következő bizottság számára, akkor a piaci felügyelet a market monitoring abban meghatározó szerepet kap. Tehát a következő bizottság tevékenysége erre fog összpontosulni, és sokkal szisztematikusabban, integráltabb módon kíván foglalkozni ezzel, pontosan a, a monitoring segítségével. És a Barozó iránymutatásban szerepel, hogy azt kell biztosítani, hogy a belső piac a fogyasztói szempontból még jobban működjön. Tehát akkor, hogyha azt akarjuk, hogy a fogyasztó érdeke érvényesüljön a jövőben a belső piacon, akkor bizony ez az eredménytábla egyre nagyobb szerepet fog kapni, és ahogyan a jelentés felelőse is elmondta, E, még viszonylag korán képesek voltunk előrelépni e, ezen a területen, és a következő alkalommal reméljük, hogy szintén nagy lesz a, haladás, és hát akkor majd később el is tudom mondani, hogy milyen új adatok derültek ki ebből a jövőre vonatkozóan, és hát ez talán előbb-utóbb megfelel annak, amit mi célul tűztünk ki magunk elé. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még néhány megjegyzés az elnökség részéről. Azt hiszem, hogy Hetzasszony javaslata, hogy ő is ki fogja terjeszteni a vizsgálatkörét. Ez jó, amikor vizsgálja a fogyasztói védelem területét, és ezt a bizottság is megteszi, és egyet is ért ezzel, ez teljesen logikus itt van egy csodálatos dokumentum, amiről beszélünk. Remélem mindenkinek ott van a kezében, ebben benne vannak az összefoglalók, az adatok, minden nyelven rendelkezésre áll, tehát ezt csak ajánlani tudom ezt a dokumentumot, illetve brossúrát, és az árnyék jelentések felelősei és hedasszony együtt fognak működni, és hát örömmel várjuk a kiadós vitát a legközelebbi alkalommal. Most köszönöm, és hölgyeim és uraim, akkor néhány perc szünetet javaslok, amíg átadom az elnöklést a meghallgatás idejére Venyol asszonynak és aztán a szakértőket fogom kérni, hogy foglaljanak helyet. Meghallgatunk néhány prezentációt, de hát néhány percre, amíg itt átrendezzük a sorainkat az elnökség, mert szünetet tartunk. Köszönöm. Um, yeah, I'll take all of that. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons commencer car euh, il reste euh, tout juste deux heures et le programme est chargé. Kezdhetjük, hiszen már csak két óra rendelkezésünkre, és a programunk rendkívül sűrű. Mindenkinek kellemes délutánt kívánok, tehát a képviselőknek, az Európai Bizottságnak és a szakértőknek, különösen frakcióknak szeretnék köszönetet mondani, hogy lehetővé tették a reflexiós csoport létrehozását, amely valamennyi frakció képviselőjéből áll. Éppen ezért az alelnök nevében elnézést kell kérnem, akinek néppárti frakcióülésen kell részt vennie. A további jelentéstevők kinevezését várjuk, tehát a jövőbeli tevékenységeket koordinálni kell, a 2005-ös irányelv végrehajtását illetően ez alapvető jelentőségű, nem csupán a belső piac kiteljesítését illetően, illetve az ára, áruk és személyek mobilitását illetően, hanem a jelenleg és jövőbeli nemzedék szakmai jövőjének vonatkozásában is. Ez tehát egy nagyon fontos téma, és a mai meghallgatásunkból kitűnik majd, hogy mik az első észrevételek ezen a területen. Az irányelv célkitűzése főként abban foglalható össze, hogy a szabályokat egyszerűsíteni és pontosítani kell, a szakképzettek mobilitását lehetővé kell tenni. Az Európai Parlament tanulmányai, amelyeket szeptemberben mutattak be szakbizottságunknak, kiemelték, hogy nem csupán súlyos késedelmek tapasztalhatók valamennyi tagállamban az irányelv végrehajtását illetően, hanem nagyon sok gyakorlati probléma is felmerült, amelyek megnehezítik a végrehajtást. Éppen egy hölgyel beszélgettem, és elhangzott, hogy a tagállamok honlapjain az információk nem csupán különbözőek, hanem egyes esetekben ellentmondásosak is. Tehát kérdés, hogy az, a polgárok hogyan tudnak egy ilyen fontos témában eligazodni. Tehát ezzel a kérdéssel fogunk foglalkozni, és emiatt hívtunk nagyon sok szakértőt a jellegi jogi keret tisztázásához. Tisztáznunk kell tehát a jogi keret gyakorlati működését, meg kell vizsgálnunk, hogy vannak-e akadályai a mobilitásnak, és hogy új akadályok teremtődtek-e azáltal, hogy a tagállamok különbözőképpen hajtják végre az irányelvet. Köszönetet mondanék különösen szakértőknek, akik részt vesznek a mai meghallgatáson. Rögtön arra is kérném őket, hogy ne haladják meg a rendelkezésükre álló időt, tehát 10 percet. Köszönöm már most a megértésüket. Megadom tehát a szót Lucia Mestrinek, aki egyike lesz a szakértőknek, és a nemzeti kapcsolatartó pont működéséről számol be Portugáliában, ezt követően Nagy-Britanniában általános orvosi tanács részéről fog egy szakértő beszámolót tartani, Rosemary McAllister Smith asszony a kutatással és a külkapcsolatokkal foglalkozik ugyanebben a szakmai tanácsban. Marin Shell és Schubert úr a GMC részéről szintén Ellen Holland pedig a Fitness to Practice csoport tagja. Köszönöm tehát, hogy eljött ez a delegáció önnel, és azt hiszem, hogy más területeken is együttműködünk majd. Metzler úr Németországból beszámol majd arról, hogy a Szabad Foglalkozások Szövetség Egyesületénél hogy áll ez a helyzet. A nemzeti mérnök szervezettek Európai Federációja részéről is, hallunk majd egy beszámolót a szakképesítések kölcsönös elismeréséről, majd pedig Michel de Blest következik az Utazási Irodák Egyesülete részéről, aki beszámol tapasztalatairól az európai idegenforgalomban. Jens úr, Bjorna volt úr, elnézést helyesbít az elnökasszony, az a szakmai információk Európai Központja részéről, a tanúsításokról fog majd szót ejteni az élethosszig tartó tanulás területén. Nos, Mestre asszony, nemzeti koordinátor Portugáliában, kevés hölgy van, ezért ön kezdheti. Köszönöm szépen. Ehm, de mercado interno. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani a meghívásért, és azért, hogy most önök előtt szólhatok. Gratulálni szeretnék a képviselőknek ezért a kezdeményezésért, és még kommentárokat is fogunk hallani az irányelvvel kapcsolatban. Tisztelt Szakbizottság, 15 éves tapasztalatunk van már ezen a területén, területen, én tehát olyas valaki vagyok, aki sokat tudok mondani a tapasztalatokról más irányelvek átültetésével kapcsolatban is. Valamint azzal kapcsolatban, hogy milyen tapasztalatokat eredményezett ez az irányelv Portugáliában. Először is elmondanám, hogy Portugáliában ezt az irányelvet egyetlen jogi aktussal ültettük át, egyetlen törvény révén valamennyi ö, szakmát összefoglaltuk ebben a törvényben az általános elismerésről és az általános rendszerről. Tehát 15 irányelvvel foglalkoztunk a, az általános rendszerből, és 12-vel az automatikus elismerés területéről. Portugáliában, ahogy mondtam, ezt egyetlen jogi aktusban ültettük át, 99 márciusában. Itt a konszolidációról és az egyszerűsítésről van szó. Az egyszerűsítést illetően mindezt tehát egyetlen jogi aktusban foglaltuk össze. 35 illetékes hatóság létezik ezen a területen, 9 minisztérium és 135 szabályozott szakma van. Ebbe nem tartoznak bele az orvosok és egyéb szabályozott szakmák. Ez lehetővé tette, hogy egyszerűsítsünk. Mégpedig azért, mert mind a polgárok, mind pedig az illetékes hatóságok valamennyi rendelkezést megtalálják ebben a jogi, aktusban, valamennyi eljárást, valamennyi dokumentumot, a határidőket, az elismerés tekintetében, tehát mindez ugyanabban a törvényben megtalálható és egyszerű volt együttműködni az illetékes hatóságokkal, hiszen ez korábban nem fordult elő. Hiszen ami az automatikus elismerést illeti, voltak szakbizottságok, ahol ezekről a szakmai képesítésekről vitáztak és az általános rendszerbe tartozó szakképesítésekről a koordinátorok vitáztak Brüsszelben. Tehát a harmadik és a második és a harmadik irányelv az általános rendszert illetően, valamint ez az irányelv összefoglalható volt. Nos, ez a jó gyakorlat lehetővé teszi, hogy kezdetben a szakmai képesítések elismerésénél láttuk, hogy például az ápolói vagy orvosi kamarák egyes eljárásokat alkalmazhatnak, mint például az általános rendszereknél vannak kompenzációs intézkedések, és így jobban kiismerik magukat az egész eljárásban. Így tehát a kamarák kicserélhetik a bevált gyakorlat, gyakorlatok átláthatóbbá válnak, és ezeket az illetékes hatóságok és a tagállamok is kicserélhetik. az Európai Bizottságtól kiindulva, valamint a piaci ügyekkel foglalkozó főigazgatóságtól kiindulva egy elektronikus platform jött létre. Egy elektronikus platform tehát, amelyet egyre több szakmára lehet alkalmazni. Így módon a szakképesítések elismerése egyszerűsödött. Hogyha tehát egy portugál illetékes hatóság most kérdések így vannak bizonyos kérelmekkel kapcsolatban, akkor ezen elektronikus platformot veheti igénybe, és ott ezeket az akadályokat megszüntetheti, míg ez korábban alig volt lehetséges. Hat fontos módosításról beszéltem, konszolidáció, egyszerűsítés, átláthatóság, pontosítás, a bevált gyakorlatok cseréje, nem csupán a tagállamok között, hanem a tagállamokon belül is, és ezen kívül a kon kapcsolattartó ponttal kapcsolatos rendelkezéseket is végre, végre kellett hajtani. Ez különleges jelentőséggel bírt, Portugáliában ezt nem csupán portugál nyelven tettük közzé, hanem angol nyelven is. Ez a, ezek a kapcsolattartó pontok a szakképesítések elismeréséről szóló irányelben szerepelnek, magatartási kódexeket is kell alkalmazni a felelős hatóságok részéről. Ezt a koordinátorok csoportja dolgozta ki, és így egy sor bevel gyakorlatot lehet azonosítani, és azt is fel lehet fedezni, hogy mely, gyakorlatokat, mely gyakorlatok elfogadhatatlanok. Ezten még hat pontot szeretnék bemutatni a magatartási kódexekre támaszkodunk, valamint az Európai Bizottság tevékenységére, a fontos dokumentumok azonosítására vonatkozóan, hogy mindenki tudja a tagállamok szintjén, hogy melyek a legfontosabb dokumentumok, amelyek lehetővé teszik a nemzeti sajátosságok végrehajtását is, hiszen minden tagállamban vannak nemzeti sajátosságok, és így módon a polgárok is tudatában lehetnek ezeknek a problémáknak, amelyek így módon meg is oldhatók. Tehát van egy iránymutatás a felhasználók részére is, ez nem sokára a bizottság honlapján megtalálható lesz majd. Itt kérdések és válaszok szerepelnek. Ez egy iránymutatás, amely különösen fontos, nem csupán az illetékes hatóságok számára, hanem a ö, migráns munkavállalók számára is. És a szolgáltatások nyújtására vonatkozó területen területet szintén, ö, szintén foglalkozunk ezzel, hiszen itt van a szolgáltatás nyújtási irányelv is, valamint az egyéb szakképesítésekre való kiterjesztése ennek az irányelvnek. 10 perc meglehetősen rövid idő. Én csupán néhány javaslattal akartam élni, azt illetően, mely javaslatokat aztán alkalmazhatunk, és egyes akadályok ezen javaslatok segítségével megszüntethetőek. Azt hiszem, hogy a szakmai képesítések elismerésének részletei és ezek kiterjesztése fontos a Solvit és az Euronesz, Euro, EURES hálózatokon belül is. Sok ilyen ülésen veszek részt, és az EURES hálózatban senki nem tudja, hogy melyek a kapcsolatartó pontok, és milyen tartalmakról van szó. Tehát, hogyha valaki egy ajánlatot lát, akkor ma még nem tudja, hogy az egész eljárás hogyan is működik. Vannak szakértők, azonban nem ismerik a határidőket, három vagy négy hónap-e a határidő, és mindez ahhoz vezethet, hogy kártérítés fizethető ezekben az esetekben. Éppen ezért fontos, hogy a Solvit és az EURES hálózat alkalmazása terjedjen, és természetesen közös platformokat kell létrehozni. Itt az akadályok felszámolásáról van szó, egyrésztről a kertérítésekről, ez már önmagában egy kis akadályt képez, hiszen ez a munkaerőpiachoz való gyors hozzáférést gátolhatja. A platformot is végre kell hajtani, meg kell valósítani, valóban hatékony kapcsolattartó pontok hálózatára van szükség, gyakori ülésekre, és nem csupán Brüsszelben. A különböző elnökségek során a következő ülések különböző tagállamokban zajlanak, és itt az illetékes hatóságokat, kapcsolattartó pontokat is meg lehetne hívni és vitázni a különböző kétségekről. A kapcsolattartó pontok és a koordinátorok ezeket az információkat továbbadhatják az illetékes hatóságoknak a saját országukban és így gondoskodni lehet ezen irányelvnek, a szolgáltatás irányelvvel való jobb összehangolásáról, szemináriumokat lehet szervezni, és most az ötödik, illetve a hatodik pontra térnék át a koordináció, az irányelv koordinációja lehetővé kell, hogy tegye, hogy az adatbankokat aktualizálják. Hogyha lenne elegendő időm, akkor a szabályozott szakmák adatbankjáról tudnék bővebben szót ejteni. Nagyon sok szabályozott szakma van, 800, és ahogyan elmondtam, sokan nem tudják, hogy melyik illetékes hatósághoz fordulhat a polgár. És aztán még itt van az európai szakképesítési keret, és a különbségek az irányelvhez képest, ahogyan mondtam, itt egy paradigmaváltás zajlott, tehát ezek az ajánlások még erősítendők, és gondoskodni kell arról, hogy az irányelvet egyszerűsített formában lehessen végrehajtani. Köszönöm szépen, és remélem, hogy a javaslataim megfelelő ösztönzést adnak a vitához. Köszönöm. Je vais Merci, madame, pour vos remarques et vos propositions. Je vais tout de suite... Köszönöm szépen ezt az előadást. Filip kollégának adom meg a szót. Paul Filip a nevem, és a General Medical Council ügyvezető igazgatója vagyok. Ez a General Medical Council az orvosi szakmát szabályozza az Egyesült Királyságban és Észak-Írországban. Nem tagsági alapon szerveződünk, tehát mi nem képviseljük az orvosokat, hanem azt szeretnénk biztosítani, hogy a betegek megfelelő védelmet kapjanak, javuljon az orvosi gyakorlat, ellátás, mi felügyeljük az orvos képzést, és megnézzük, hogy ki az, aki orvosként regisztráltathatja magát, a szakmai standardokat határozzuk meg, amelyeket teljesíteni kell, és végül, de nem utolsó sorban azt szeretnénk biztosítani, hogy az orvosok biztosítani tudják a betegek biztonságát, és 220 ezer orvos szerepel a regiszterben. <clears throat> ők gyakorlatilag praktizálhatnak az európai gazdasági térségben. Az Egyesült Királyság egyébként importálja az orvosokat, több mint 20 ezeren jönnek a Nagy-Britanniába az Európai Unióból, akik itt praktizálnak. Partnerség fontos elv, és sok szervezettel működünk egyet, az ORI az egyik, és a másik a Health Care Professionals Crossing Borders. Ezekkel mi együttműködünk, biztosítandó, hogy megfelelő legyen az információ csere, hogy megfelelően tudjuk védeni a betegeket, és mi úgy gondoljuk, hogy számos előrelépés történt a mi munkánknak köszönhetően, ami az irányelvet illeti. Támogatjuk a szabad mozgás elvét, de felhívjuk a figyelmet arra, hogy továbbra is fontos a betegek biztonsága, és itt mindenek előtt az orvosokra kell összpontosítani, hogyan tudnak ők egyik országból a másikba menni, mindezen elvek betartása mellett, hogyan lehet kiaknázni ezeket a lehetőségeket, és hogy milyen nehézségekkel kell megküzdeniük ennek során az egyes tagállamokban, hogyan lehet ezt elősegíteni, és hogy esetleg mennyiben történik változás ennek során. E, az irányelvet ebből a szempontból vizsgáljuk, és a beteg biztonság az, amit e, elsősorban biztosítani kell ennek az irányelvnek is. Az EMCO Study tanulmányt ismerjük, és meg kell nézni, hogyan tudjuk biztosítani a nagyobb transzparenciát, hogyan tudjuk elősegíteni a bizalmat, jól működő együttműködésre van szükség az érintettek között jól működő rendszerre, és különösen olyan szakmák esetében, ahol gyakori a szabad mozgás, illetve a más országban történő szakma gyakorlás, a transzparencia, az átláthatóságot biztosítaná, ha lenne egy általános regiszter azokról, akik erre jogosultak, és dolgozhatnak más országban. Itt nagyon világosan kellene ezt biztosítani, azután a panasszal élés lehetőségeit hogyan lehet biztosítani az egészségügyben. Azt gondoljuk, hogy szükséges lefektetni a jogi kötelezettségeket más szabályozókkal együtt, és akkor, hogyha valamilyen orvossal szemben kívánnak panasszal élni. Proaktív lépésekre van szükség, és ha valaki ellen panaszt emelnek egy országban, akkor ennek nyilván hatása van arra, hogy hol és milyen módon jegyzik be egyebekben. Tehát a fair gyakorlatot kell elősegíteni, a gyakorló orvosok egyik országból a másikba mehetnek, hogyha ezen a, ebben a regiszterben szerepelnek. Azt gondoljuk, hogy a belső piacon a tájékoztatási rendszert elő kell segíteni, ezzel egyébként élünk is ezzel a lehetőséggel, és most nézzük meg, hogy hol van még erre szükség, és hát az Európai Parlament is ezzel foglalkozik. Nagyon nagyra értékeljük az EMAS rendszert, ez sokat segít nekünk, és mi úgy gondoljuk, hogy kompetens hatóságokra, rugalmasságra van szükség, élni kell a technológiát a lehetőségekkel, és lehetővé kell tenni, proaktív módon biztosítani az információt, Sokat beszélgetünk kollégákkal, úgy gondoljuk, hogy felül kellene vizsgálni a mellékleteket, illetve ö, hozzá kellene igazítani az új követelményekhez. A kompetencia, a szolgáltatás kell, hogy a középpontban álljanak és úgy gondoljuk, hogy ezt az irányelvet ő úgy kell tekinteni, amely segít a kompetenciákat meghatározni az egészségügyben. Még a szolgáltatások fontosságára hívom fel a figyelmet. Meg kell nézni ennek a szabályozását, és, és nincs olyan rendelkezés, amely lehetővé tenni a azt, hogy az adott orvos is, orvosi vizsgálat alá vetjük, mielőtt ö, ö, gyakorolja a szakmát. Mi az ötödik cikkel kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy ez sok esetben kétértelmű. Meg kell nézni ezt még egyszer. Ennyit szerettem volna elmondani, és ha kérdések lennének, akkor szívesen válaszolok rájuk. Köszönöm a figyelmüket. Eh euh, Nagyon szépen köszönjük Paul Philip úrnak ezt a hozzászólását. Mint már mondtam, 7 perc 21 másodpercet vett igénybe, úgyhogy nem baj az, ha nem használják ki a 12 percet, mert ennél több időnk lesz a vitára. Köszönöm szépen, hogy eh, ezt megtette, de majd még lesz kérdésünk onhoz, és most Árnó Metzler úrnak adom meg a szót, aki Németországból jött hozzánk, a Szabad Szakmák Szövetségi Egyesületét, Bundesverband der Freien Berufe képviselője, és ő fog bennünket tájékoztatni arról, hogy a tagok milyen tapasztalatra tettek szert ezzel az irányelvel kapcsolatban, úgyhogy a szabad szakmákról van tehát szó. Elnök asszony, igen tisztelt képviselők, kedves hölgyeim és uraim, Németországban egy millió önálló van szabad foglalkozásuk, és nagyon komoly 3,8 munkatárs, 10%-át biztosítják a GDP-nek, és 80 százaléka ezeknek a munkavállalóknak itt van ebben a szövetségben. A szabályozott és nem szabályozott szakmákban, a szabályozott szabad szakmákat illetően a regionális kamarák, a helyi illetékes szervek, illetve az önkormányzatok, és ők biztosítják a szakmához való hozzáférést, tehát megnézik, hogy rendelkeznek-e az előírt képesítéssel, illetve az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirattal. De itt az a különlegesség is megjelenik, hogy a munka minősége és a szakképesítés azonnal, úgymond szűrő nélkül jelenik meg a piacon, és hatással van a fogyasztóra, ugye az önálló orvos az egyedül áll szemben a beteggel, és a paciens nincs abban a helyzetben, hogy ellenőrizze az ő munkájának a minőségét, és ez az ügyvédekre is vonatkozik, mérnökökre, akikről majd még szintén fogok szólni, illetve akikről egy kollega szól majd. Ezért döntöttünk úgy, hogy a Szolvethez csatlakozunk partnerként, és megállapítottuk, hogy sok olyan kérdés van ebben a szektorban, amelyek közösek, de azt is meg kell, hogy mondjam, hogy ö, ö, kevés, so, vannak olyan problémák, amelyeket nem tudunk megoldani. Ugye ez a személyek szabad mozgását irányozza elő ez az irányelv, és hogy a saját igény ez iránt, ez relatív. Persze az önálló szabad szakmák azok többnyire regionalizáltak, úgyhogy ahhoz, hogy egy megfelelő praxist nyissanak, ehhez a, a sugár viszonylag rövid, tehát 25-200 kilométer az a ható sugár, amit az egyes szakmák be tudnak fogni egy praxissal, úgyhogy így a határon átnyúló tevékenységgel kapcsolatos problémák könnyen megoldhatók, mert hogy nem igen vannak. A komplementer rendszert kell még megemlíteni. Ugye a betegbiztosítástól a magánbiztosításig, a jogvédelem, az adójog, a nyelv, a kultúra, hát ez mind hatással van erre, és ezek nem szinkronizáltak az Európai Unióban, az európai piacon, és ez korlátozza természetesen a szabad szakmák képviselőinek a lehetőségét, hogy határon átnyúló szolgáltatásokat nyújtsanak és biztosítsanak. Tehát egy orvos, aki Németországban jön, az nem tud automatikusan bekapcsolódni a társadalombiztosítási rendszerbe, nem tud elszámolni azonnal. Ez vonatkozik német orvosokra is, akik más országba mennek dolgozni. Úgyhogy itt még számos megfontolásra van szükség ezzel kapcsolatban. A, szakmai, a szakmák, a szabad szakmák, mint mondtam, ezek személyhez kötöttek, vagy legalábbis megfelelő kommunikációra van szükség és éppen ezért a nyelvi tényező is nagyon nagy súlyjal esik latba meg kell állapítani, hogy a fejlődés pozitív irány, hogy egyre jobb a nyelvoktatás, egyre, jobbak az idegen nyelv, egyre jobb az idegen nyelv ismeret, nő a szociális kompetencia is, és hát tudják, ismerik a piacokat és az egyes piacok sajátosságait, az emberek ottani elvárásait. Ez halad előre, úgyhogy azt szeretnénk, hogy megfelelően ragaszkodjunk ahhoz, hogy a felvevő piacok szabályait megfelelő módon tudjuk érvényesíteni a szakképzésben is az ügyvédek, adótanácsadók nem annyira élnek ezzel a lehetőséggel, az orvosok, fizioterapeuták ő, inkább, ők élnek a határon átnyúló mobilitás lehetőségeivel. 2007-ben Németországban 976 kérvény érkezett az orvosi képesítés elismerésére, és ennek a nagy részét pozitívan ítélték meg, és hát a többi esetben pedig megfelelő esetben még kiegészítést kértünk, mintegy 90 volt azoknak a száma, ahol ilyen különbözeti vizsga letételére volt szükség. Tehát az orvosok azok, akik a határon átnyúló lehetőségekkel a leginkább élnek, ez a legfőbb szakmai csoport ebben, és a többiek azok csak lemaradva követik most milyen tapasztalatokra tettünk szert? Hát az irányelv, ami az alapvető struktúráját illető, jó, megfelel a célnak, és ennek a segítségével a keresletet le tudjuk fenni, de azt is megállapítjuk, hogy a megvalósítás még nem mindenütt tökéletes, hogy enyhén fejezem ki magam, különösen a technikai részleteket illetően ezek nem működnek, mert a belső információs rendszer nem mindig jó, nem mindig megfelelő az egyeztetés, és úgy gondoljuk, hogy itt még mm, azért szükség van korrekciókra, és hát így ezt a riasztó hatást, hogy ez az egész nem működik olyan jól, ezt talán csökkenteni vagy enyhíteni tudjuk. A következtetés, mi hol lehet javítani, hogy pozitív legyen a megközelítés, és lehet, hogy ez már módosítást kell, hogy eredményezzen, de hát én inkább arról beszélek, hogy hol van probléma a megvalósítással, három dolgot említenék. Először is számunkra úgy tűnik, hogy jó lenne hogyha képzési színvonal, ugye a bachelor, a master, a bolonyai folyamat keretében, hogy ezt még egyszer át kell vizsgálni, mégpedig alaposan. Ugyanis eh, azt kell, hogy megállapítsuk, hogy valaki, aki Németországban gyakorol, van praxisa orvosként, vagy ügyvédként, vagy ügyvédként, vagy építészként, és keres ö, utódot, ezt nem teszi meg Európa szerte, mert attól fél, hogy a standardok nem azonosok. Tehát itt még felvilágosító munkára is szükség van, hogy a szakma képviselői lássák, hogy minek kell megfelelni. Aztán az is nagyon fontosnak tűnik számunkra, hogy a tanúsítvány, a norma, a szabványosítás és megfelelő szerepet kapjon. Tehát a minőséget kell világossá tenni, mert ez megkönnyíti a határon átnyúló mozgásokat, hogyha világosak a minőség leírások. Tehát ezt össze kell kapcsolni egymással, össze kell hasonlítani, tehát ne különbözőek legyenek a normák, hanem, hanem az egyes szakmai kijelentések azok legyenek összehasonlíthatók, és világos legyen, hogy itt egy verseny folyik a minőség érdekében, és ennek a célja az, hogy egyre jobb legyen a minőség. Ezen túlmenően az is fontos, hogy ezt a nyilvánosság is ismerje. Mondtam már, hogy indirekt módon állunk kapcsolatban a fogyasztóval, de hát nem ér az egész semmit, hogy kiváló személyzetisek tudják, hogy hogyan kell értékelni a képesítést, mert mi közvetlenül szembesülünk a fogyasztóval, és hát a fogyasztónak kell valamit ezzel kezdenie, és őneki kell ezt tudni megérteni, illetve értékelni. Németországban voltak felmérések, hogy a fogyasztók mit tartanak fontosnak az általunk biztosított szolgáltatásokban, és hát az egyik az a képesítés és a szolgáltatás. 96%-a megkérdezetteknek úgy válaszolt, hogy a szolgáltatással és a képesítéssel, a magas képzettséggel, gyakorlattal elégedettek. Éppen ezért mi persze nem szeretnénk, hogyha e, ez romlana, hanem éppen, hogy növelni, javítani szeretnénk még ezen. Ezen túlmenően van egy problémánk a szakmákhoz való hozzáférést illetően az irányelv szellemében. Ugyanis ez kizárólag a szakmai képesítésre vonatkozik, és nem pedig a személyes elemekre, mint például az, hogy büntetett előéletű-e az illető, vagy nem. Hát a rendezett gazdasági viszonyok számunkra meglehetősen fontosak ahhoz, hogy az ilyen szakmákat gyakorolni tudják, például a vagyonkezelői szakmákat, a szabad foglalkozásúak. Azt is hisszük, hogy a single points of contact, a hálózatok még további kiépítésre szorulnak, és hát ezt össze kell hozni a szolgáltatás irányával, a rendszerek különbözőek, és hát egy fogyasztó ezt meg nem érti, nem is lehet megmagyarázni ezt, és hát azok a szolgálati helyek, amelyek ezzel foglalkoznak, azok számára ez csak költségnövelő tényező. A számítógépes adatfeldolgozási tapasztalatok is fontosak, lásd adatvédelem, és ezt is be kell vonni a gondolkodásba, anélkül, hogy ez bármiféle veszteséget okozna. És akkor még egy régi elvárás, régi követelésünk, de fontos, egy központi jegyzék, egy regiszter létrehozása, ezt már hallottuk az egészségügyi szakmákkal kapcsolatban. Persze nehéz ezt elérni, hogy minden határon átnyúló szolgáltatást biztosító szakma esetében egy ilyen teljes regiszter alakuljon ki, tehát legalább egy negatív regiszter legyen. A tapasztalataink összességében, és ezzel be is fejezem, a az irányelvvel kapcsolatban ez többletet jelent, ezt aláhúzom, tehát ez többletértéket hoz, tehát pozitív ennek az eredménye a mobilitást. Elősegíti a képesített munkaerő mobilitását, a gyakorlati problémákat, amelyek a határon átnyúló együttműködésből következnek, azok megoldhatók és javíthatók, lehet módosításokat végrehajtani tagállami szinten, hogy még jobb legyen az irányelv transpozíciója, de összességében azt hiszem, hogy az alapvető mechanizmusok jók, és mindenképpen arra kell törekedni, hogy a gyakorlati problémák fényében vizsgáljuk felől majd még két-három év tapasztalatának birtokában, és ennek fényében jól megalapozott módostásokat hajtsunk végre. Ne technikai akadályokra gondoljunk csupán, hanem a gyakorlati alkalmazásból származott tapasztalatokra. Köszönöm. Merci à vous. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Filip Vautáznak, aki a főtitkárja a Nemzeti, nemzet, nemzeti eh, Mérnök Szervezetek Európai Szövetségének a főtitkára, és most beszélni fog arról nekünk, hogy milyen tapasztalatai vannak a mérnököknek a kölcsönös elismeréssel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy meghívták szervezetünket ide. A, az előadásom arra várok, az előadással kapcsolatban megjelenjen a kivetítőn is. Én jó magam is mérnök vagyok, és én vagyok a, ennek a szervezetnek a felnak a főtitkára ahogy láthatják, angolul készítettem el a diáimat, és angolul is fogok beszélni, hogyha megengedik, hogy angolul beszéljek. Egy kis bevezető fogok tartani, utána pedig beszélek majd a mérnökök képzéséről, illetve a foglalkozásunk szabályairól, különböző mechanizmusokról, amelyekkel javítani lehetne, le, lehetne a kölcsönös elismerésen. Azt mondtam, hogy angolul szeretnék beszélni, aztán mégiscsak franciául folytattam, elnézést. Mindegy, most már franciául kezdtem, tehát franciául is folytatom olyan szervezet vagyunk, ahol minden nemzeti öm, szervezet képviselteteti magát, hattal kezdve, most már 30-an vagyunk, Oroszország is a tagunk 350 nemzeti profi, professzionális mérnöki szervezetet tömörítünk. Célunk az, hogy sikerüljön a szakmai képesítéseket elismerni. A következő diákon azt láthatják, hogy egy tanulmányt folytattunk a képesítésre kapcsolatban. Minden országban elvégezték ezt a tanulmányt. Másfajta képzés van minden európai országban a mérnököket illetően, más a az időtartama és a képzésnek, és ezért nagyon nehéz itt eh, az e-, elismerés. Kérem a következő diát. Itt eh, a diplomákat, illetve az ebben található megnevezéseket láthatják. Láthatják, hogy teljesen különbözőek a megnevezések, tehát nagyon nehéz ezeket összehasonlítani egymással. Ezen kívül azt is tudni kell, hogy mérnökként két fajta képzés van, egy rövid és egy hosszú távú képzés. A rövid távú képzés, ez a bolonyai folyamat értelmében a bachelor, a másik pedig a master képzés. Európában ez az első rövid képzés nem minden országban elismert. Következő képen láthatjuk azt, hogy mi a szakmánk szabályozása Európában. Azt láthatjuk, hogy Észak-Európában nincs igazából szabályozás, nincsenek igazi jogszabályok erre vonatkozólag. Délen ez a szakma sokkal inkább jogszabályokkal övezett, különböző engedélyekre van szükség a nemzeti hatóságoktól, különböző vizsgákra, és és Európa közepén pedig azt adhatjuk, hogy itt a munkától függ a szabályozás kérdés. Ami érdekes, hogy statisztikai szempontból 4 millió mérnök van Európában, az Eurostat adatai szerint 85%-ukat vállalatok folyt, foglalkoztatják, és csak 15%-uk vállalkozó vagy önálló vagy szolgáltatás nyújtó, service provider. Hogyha megnézzük a mérnökök mobilitását, akkor azt láthatjuk, hogy csak nagyon kevesen mennek át a nem szabályozott helyzetből a szabályozottba. Hogyha megnézzük ezt a képet, akkor azt láthatjuk, hogy a mobilitás főként a foglalkoztók mérnökök közé, körében tapasztalható, csak nagyon kevés mérnök érkezik a szabad foglalkozás, vagy a vállalkozói státuszból. Tehát sokkal kevesebb itt a mobilitás és ebbe a kategóriában mint egy 1750 mérnök lép át évente. Amire még figyelnünk kell, és ezt már az előttem szólók is elmondták, hogy a képesítés jelenleg még az információkra hagyatkozik, különböző képzésekre, matematikára, fizikára, és nem pedig azokra a kompetenciákra, amelyeket megszereztek. Tehát azzal foglalkoznak csak, hogy hogyan szerezték meg ezeket a kompetenciákat. Azt láthatjuk, hogy 23%-a a mérnököknek egy tréningetlen kapja meg a képesítést, és ami negatív, az az, hogy 11 százalék eh, elutasításban részesül. A kérdés az az, hogy van-e valóban gond az elismeréssel a mérnökök esetében, és eh, hogy a mai előtt, ma elterjesztett jogszabály valóban a helyzetet javítja-e majd az elismerés területén. Három eszközt kínálnak fel a kölcsönös elismeréshez. Az egyik az Section and Annex angolul. Tehát ez a Section and Annex eh, rész eh, látható itt. Itt eh, nehézségek vannak ezzel kapcsolatban Európában. Szinte lehetetlen megalapodni azon kurzusokat illetően, amelyeket minden országban elismernek. Ez az eszköz benne van az irányelven, ez a mérnökre vonatkozik. Most a közös platformot illetően ezt a lehetőséget is megvizsgáltuk, ez a közös platform átmenetet le, tenne lehetővé a mérnöki szakma irányába, hogyha közös platformot dolgoznak ki egy foglalkozás számára, akkor nem lehet átmenni egyik foglalkozásról a másikba, az egy olyan eszköz lenne igazából, amely csökkenteni a mobilitást, nem pedig növelni azt. A következő dián már azt láthatjuk, hogy nem igazán lehet közös platformot létrehozni a mérnökök számára. Mert ez túlságosan nagy elfogyasztásba kerülne, és túlságosan kevés mérnököt érintene ez. Így maradt tehát a foglalkozási kártya, a professional card, és itt azt láthatják, a dián, ami a, benne van a vonatkozó irányelvben is, információ tárolása a jelöltekről, figyelembe véve az ő képesítéseiket, illetve munkatapasztalataikat. Ez van benne az irányelvben. Itt van egy új koncepció, amit a bizottság javasolt az Európasz alatt. Itt megnéztük a megvalósíthatósági tanulmányt, megnéztük a mobilitás mindenfajta formáját, megnéztük uh, a mérnökök iránti keresletet, a munkavállalók, illetve a nemzeti szervezeteknél, és uh, azt láthatjuk, hogy uh, szinte lehetetlen az, hogy javuljon a mobilitás a mérnökök körében, 10% lenne. Nem tudjuk, hogy ez most nyelvi nehézségekkel, nyelvi nehézségekhez kötődik-e, vagy nem akarnak-e mobil lenni. Tehát nagyon nehéz javítani azt, hogy egyik országból a másikba menjenek a mérnökök, de nagyon hasznos lenne, hogyha lenne egy ilyen ö, kártya, hiszen az lenne a legjobb, hogyha nem csak Európában lehetne ezt használni, hanem Európán kívül is, és igazából ez egy minőségi biztosítékot jelenthetne. A foglalkoztatásnál, illetve a fiatal mérnökök munkába állását is segíteni, és segíteni az átláthatóságot és mi azt szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság itt további erőfeszítéseket tenne ezen kártya irányába, néhány tagállam ezt szeretné, és úgy gondolom, hogy itt a bizottság támogatást is kapna ezzel foglalkozási kártya irányába, és az lenne legjobb, hogy ezt nem csak Európában ismernék el, hanem Európán kívül is. Ami az irányelvet illeti a mennökök szempontjából, ez igaz, egy status quo lenne a múlthoz képest, és igazából azon országok pozícióját képviseli, ahol szabályozzák a foglalkoztást, és nem feltétlenül jelentene javítást. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a nagyon részletes prezentációt, és most politikai támogatást kért, és tudja, hogy a bizottságunkban mindig megkaphatja az itt lévő képviselők támogatását. Hogyha segíteni tudunk, akkor segítünk is ennek Michel de Plus következik. az Európai Utazási Irodák Szervezetétől. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, engedélyével rövid beszámolót tartok angol nyelven. Ladies and gentlemen, uh, thank Köszönöm szépen azt, hogy megadták szervezetünk számára a lehetőséget, hogy elmondjuk véleményünket ma. A szervezetünk tulajdonképpen nemzeti utazási irodákat képvisel az EU 25 tagállamából, de ezen kívül vannak tagjaink a tagjelölt országokból is, mint például Törökországból vagy Horvátországból, de, svéd, de svájci, illetve norvég tagjaink is vannak, főként KKV képviseltetik magukat, mint egy 80 ezer vállalkozásból áll a mi szektorunk, és ezek a cégek 500 ezer embert alkalmaznak, nagyon ismert nevek, Thomas Cook és más cégek nem szeretnék most reklámot verni egyiknek sem. De a legtöbb cég nálunk KKV, amelyek csak egy vagy két tagállamban működnek. Összességében tehát 500 ezer embert alkalmazunk, és hogyha megnézzük azt, hogy mennyire fontos gazdasági szempontból az iparágunk, akkor azt láthatjuk, hogy 2008-ban körülbelül 310 milliárd eurót ö, hoztunk forgalom szempontjából. Most pedig térjünk rá a képesítésekre, ahogy a szomszédom elmondta a mérnökök esetében, én is szeretnék egyfajta térképet bemutatni, ugyanazokat a térképet láthatjuk. Északon, Észak-Európában nincsen igazi szabályozás az utazási irodák esetében, Dél-Európában viszont van, néhány helyen nagyon erősen szabályozzák ezt. A tagállamokban, mint például Franciaországban, Görögországban, Romániában, Ausztriában, Szlovákiában, Cipruson, Máltán, itt az utazási irodák szabályozva vannak, engedélyre van szükségük, képesítésre van szükség ahhoz, hogy ezt a foglalkozást gyakorolhassák más tagállamban, mint például Németországban, Finnországban, Norvégiában, a Skandináv országokban, az Egyesült Királyságban és máshol. Az utazási irodák üzemeltetéséhez nem kell külön képesítés. De ezen különbözőség ellenére a tagállamok között az irányelv végrehajtása a szakmai képesítések elismeréséről nem vezetett ahhoz, hogy nagy változás jöjjön létre. Gebhard azt a jelentése viszont igen, ez azt jelenti, hogy eh, az utazási irodák nem, konf- nem kellett, hogy szembenézzenek nagy problémákkal akkor, amikor megkezdték az irányelv végrehajtását a nemzeti jogrendszerekben 2007-ben. A nagy eh, cégek, amelyek már jelen voltak eh, a tagállamokban, azok már úgyis rendelkeztek engedéllyel, tehát nekik nem kellett nagy változásokat eszközölniük, és a kisebb vállalatok, a több ezer KKV, ők még mindig olyan cégek, amelyek csak egy tagállamban működnek, tehát nekik sem okozott ez nagy nehézséget. Nem szabad elfelejteni azt, hogy a turisztikában nem a cégek működnek határokon átnyúlóan, hanem az ügyfelek utaznak, ez a nagy különbség. Tehát itt be is, fej, be, be is fejezhetném az előadásomat, hiszen minden nagyon jól működik, nincsenek problémáink, de hát ez túlságosan könnyű lenne, ezért az elkövetkező három percben szeretnék néhány kérdésre kitérne. Az utazási irodák, illetve utazás szervezők általában utazásokat szerveznek, ahogy ez a nevük is mutatja. Vannak szervezett utak, és ezeket a szervezett ö, utakat ö, idegenvezetők vagy úgynevezett utazási menedzserek vezetik le. Ez nem egy kis piac, 180 millió társas utazásból, amit Európában eladta 2008-ban 15 millió ember vásárolt úgynevezett társas utazást. Miért? Vagy szervezett utazást? Azért, mert szeretik az emberek, hogyha valaki, aki segít nekik, az beszél az ő nyelvüket, nem akarnak a helyi szolgáltatókkal foglalkozni. Azért szeretik ezt a szolgáltatást, mert jól jó szolgáltatást kapnak. Főként az idősebb állampolgárok veszik ezt igénybe, és néha ezen ö, utazásoknak ö, nagy az információs mértéke, oktatási mértéke is. Tehát ezeket az utakat idegen vezetők vezetik, őket lefedi ez az irányelv. Dél-Európában e, ezt a e, szakmát szabályozzák, Észak-Európában viszont nem szabályozzák ezt a szakmát. Az idegenvezetőknek Magyarországon, Görögországban, Ausztriában, Cipruson képes, e, szakmai képesítésre van szükségük, viszont Németországban, az Egyesült Királyságban, Skandináviában vagy a cseh köztársaságban nincs erre szükségük erre a képesítésre. Ahogy mondtam, tehát eh, az, hogy az iroda eh, alkalma, az iroda eh, idegenvezetőt, az, az azért van, hogy, hogy információkat szolgáltassanak el, hogy ez veszélye az adott nyelved. Nagyon nehéz például Rómában észt idegenvezetőt találni, vagy Madridban Litvánt, vagy egy máltaiul beszélő idegenvezetőt találni Párizsban például. Ezen irányelv elfogadása előtt az idegenvezetők helyzete eléggé bonyolult volt, mert a tagállamok a saját szabályaikat alkalmazták. Számos tagállam, például Dél-Európában, illetve főként itt, itt helyi idegenvezetőket alkalmaztak, függetlenül attól, hogy ezek az idegenvezetők beszélték-e az ügyfelek anyanyelvét, avagy sem. Ez számos bírósági eljáráshoz vezetett 1991-ben, egy kialakult az Európai Bíróság eset joga is, és ennek alapján az idegenvezetőknek ugyanolyan képesítéssel kell rendelkezniük, mint az adott ország idegenvezetőinek. Tehát mindenképpen ez előrelépést jelentett. Az irányelv ugyanis jogi bizonyosságot hozott a e, utazás szervezőknek, és az ötös bekezdés értelmében a idegenvezetők minden tagállamban e, elvégezhették munkájukat, nem, minden tagállamban nem volt semmilyen fajta korlátozás, mint a múltban, beleértve ebbe a múzeumokat történelmi emlékhelyeket is. Ma az irányelv már hatályban van, de bizonyos utazás szervezők sokat panaszkodnak arról, hogy az idegenvezetőiket néhány tagállamban még mindig adminisztratív nehézségek elé állítják, ahogy az diplomatikusan mondják. Néha előfordul az, hogy az idegenvezetőket megállítják néhány órára, felborítva ezzel a teljes programot, csak azért, mert nem rendelkeznek helyi képesítéssel. Az utazás szervezők most már saját idegenvezetőiket ellátják a hatályban lévő jogszabály másolatával, nem csak az irányelve, hanem arról is, hogy hogyan alkalmazzák azt az adott nemzeti jogban, mégpedig az adott nyelvre történő fordítással, hogy ezzel is megkönnyítsék a munkát. Reméljük, hogy ezek a nehézségek csak annak tudhatóak be, hogy nincs még részletes ismeret az alkalmazandó jogról a jogalkotás, a jogszabályok az idegenvezetőkkel kapcsolatban gyakran a helyi hatóság feladata, a regionális hatóság feladata, és reméljük, hogy a jobb információ átadás a nemzeti hatóság részéről a helyi hatóságok részére, illetve az irányelv teljes tiszteletben tartása majd megkönnyíti a 15 millió európai nyaralását, akik, ahogy mondtam, minden évben idegenvezetővel utaznak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Merci, je pense que nous... Köszönöm azt hiszem, hogy a rögtoni fellépésre adtunk teret a tagállamban, tagállamokban és a bizottságnál is. Az utolsó felszólaló Jens Porna volt, aki az Európai Szakképzési Keret projektmenedzsere az alapvető ágazat, aki egy beszámolót tart az Európai Képzési keretről, az élethosszig tartó tanulás keretében 10 percre kapja meg a szót. Thank you very much, and uh, thank you for inviting me here. Cedefopor, the European Center for Development of Vocation. Köszönöm szépen. Több éve működünk együtt a tagállamokkal és az Európai Bizottsággal az Európai Képzési Keret témakörében, és ez nagyon szorosan kapcsolódik az irányelvhez, és fontos is megnézni ezt a kapcsolatot, megvizsgálni, hogyan tudják megtámogatni egymást ezek az eszközök. Most először is <clears throat> nagyon röviden elmondom a fő elveket az EQF mögött, tehát az Európai Képzési Keret mögött, hogy mire épül, hogyan valósul meg, és hogyan fogadják mindezt a tagállamok, és végül pedig kitérek néhány kérdésre a kapcsolatot illetően, tehát az irányelvhez fűződő kapcsolatot illetően, mindenek előtt az elvekkel kapcsolatban. Tehát mire épül ez az európai képzési keret, a European Qualification Framework? Az európai képzési keret egy közös referenciapont ez egy fajta háló, hogy össze tudják hasonlítani egymást a különböző képzések, hogy milyen profilja van a különböző képzéseknek, <clears throat> és hát ez tükrözi, hogy milyen sokrétű mindez Európában. És meg kell érteni, hogy mi a profil, mi a tartalom, hogyan hasonlíthatok össze ezek a képzések. Ez így egy kicsit könnyebb lesz. <clears throat> Mi megpróbáljuk egyszerűsíteni az összehasonlítás módját, hogy megértsük, hogy a képzések hogyan ö, alakulnak és ö, hogyan határozhatók meg ennek két fő célja van a képzési keretnek. Először is szeretnénk megkönnyíteni a mobilitást, ugyanúgy, ahogy ezt az irányelv is célozza. A második pedig, hogy szeretnénk elősegíteni a mobilitást és a képzés transfert, különösen a lifelong learning jelentette kihívásra tekintettel, az élethosszig tanulásra való tekintettel, és hogy az egyetemek is bekapcsolódjanak ebbe a rendszerbe. Az európai képzési keret 8 képzési szinten alapul. Fontos, hogy ez a 8 szint a learning outcome-on, tehát a kimenetelen alapul, és ez pedig a tudás, a skillek, a kép, a készségek és a kompetencia határozzák meg ez az autonómia és a felelősség összessége. Ez a képzési keret lefedi a képzések teljes ívét, a kötelező iskolától egészen a szakmai és egyetemi képzés legmagasabb szintjéig. Tehát ez a különböző, ezt a Bolonya folyamat által célzott ciklust lefedi és ez fontos, úgyhogy a Bolonya által bevezetett elvek, ami az átfogó keretet van hivatva, és nem csak mi nem csak az egyetemi, hanem a szakképzést is lefedjük. És akkor most menjünk át a következő diára. Említettem, tehát itt az fontos, ugye meg kell határoznunk, a, az input alapján határoztuk meg sok esetben a képzést, tehát hogy mennyi időre van szükség a képesítés megszerzéséhez. Megnézzük a tagállami fejleményeket, akkor az outcome a lényeg. Mit tud az illető, mire képes, tehát a, a kimenet a lényeg, és ez egy paradigmatikus, ez egy paradigmaváltás gyakorlatilag abban, ahogyan közelítünk, és ez a nyolc szint, így kerül meghatározásra. Ez egy nagyon nagy kihívást jelentő feladat európai szinten, és ezt szeretnénk előbbre vinni tagállami szinten is, tehát a képzettséget a kimenet alapján határozzuk meg, és ez nagy hatással van az átláthatóságra, megérthetőségre és a képesítések összehasonlíthatóságára. Melyek a legfontosabb adatok? az ajánlás amelyet 2008-ban fogadott el a parlament, aztán az Európai Tanács. Ugye két határidő van, az egyik 2010, az országokat felszólították, hogy a nemzeti képzési szinteket 2010-ig határozzák meg, és 2010-ig kell közvetlen referenciát megadni a tanúsítványokban, illetve bizomítványokban és diplomákban 2010 kettőre, de hát ez lesz ez az outcome megközelítés, tehát a kimeneten alapuló megközelítés a képzettségek vizsgálatánál. Mi a jelenlegi helyzet? És ez fontos, mert ez mutatja, hogy hogyan fogadják a tagállamok mindezt, milyen relevanciát tulajdonítanak neki. Minden ország dolgozik az átfogó nemzeti képzési kereten, amely tükrözi ezt az európai képzési keretet, illetve annak elveit. Már említettem a 2010-es határidőt, 27 ország jelentette ki, hogy ezt a 2011 végéig megteszik. Ez egy kis késés, de mégis úgy gondolom, hogy egy nagyon komoly haladás. És egyre nagyobb az érdeklődés az EU-n kívül is, Ausztrália, Kanada is jelezték érteklődésüket. Látják, hogy ez egy nagyon jó módja a képzések összehasonlíthatóságának, összehasonlításának, átláthatóságának. Ez önkéntes folyamat, de azért mindezek a fejlemények mutatják, hogy ez milyen fontos a tagállamokban és az EU-n kívül is. Végül pedig nézzük meg a kapcsolatát ennek a EQF-nek és az irányelvnek, a 2005-36-os irányelvnek. Hát eddig nem volt erről sok vita, de majd lesz. A kettőnek egymást ki kell egészíteni. Az EQF az a transzparenciára, bizalomra épít az országok között, és ez segíthet megvalósítani az irányelvet, és talán így kell ezt látni. Tehát elősegíti hogy megerősítse az átláthatóságot. Fontos, hogy az EQF ennél többet is tesz, ugyanis ez a nemzeti képzési rendszerek reformját is célozza az átláthatóság bizalom jegyében, és ez a két eszköz, ha önkéntes párosításon alapul, fontos lehet, és ez világosan benne van az ajánlásban, a tanács és a parlament ajánlásában, hogy az EQF nem befolyásolja a határozatokat, mert az irányelv adja a jogi alapot az elismerésre és a szakképesítések elismerésére, azonban az EQF adja meg ehhez a bizalmat. És, a, és itt a lényeg az, hogy a kimenet adja az alapot az összehasonlításhoz, a, a képzések és szak képzettség esetében. Köszönöm szépen. Eh Köszönetet szeretnék mondani valamennyi felszólalónak, valamennyi szakértőnek, akik fontos részletekről számoltak be nekünk, és akik tartották a felszólalási időt is. Köszönjük, azért, mert nagyon kevés az időnk, most pedig azt javasolnám, hogy 25 percben körülbelül tartsunk vitát. Hatan jelentkeztek felszólalásra, azt hiszem, hogy tömben tehetik fel kérdésüket, ezt követően válaszolnak a szakértők, és aztán meghallgatjuk az Európai Bizottság képviselőit is Jörgen Detics urat, aki a piaci ügyekkel foglalkozó főigazgatóság vezetője. Ez egy nagyon fontos téma az Európai Bizottság számára. Tehát a koordinátorokkal kezdjük. Schwab úr, néhány rövid megjegyzése van-e? Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani az elnökségnek a mai meghallgatásért, és természetesen a szakértőknek is, akik érdekes képet nyújtottak arról, hogy mire képes a szakképesítés irányelv, és mire nem. Megpróbáltam átgondolni, hogy az irányelv valóban olyan sok belső piacot hozott-e létre, mint ahogy azt kívánatosnak tartottuk akkoriban, hiszen ez volt akkoriban a célunk. Megpróbált tudtunk erre kitenni, hiszen van néhány európai bíróság bírósági ítélet ezen a területen, és nem olyan egyszerű ez, mint ahogyan részben az a benyomás ébred bennünk. Például egy, egy, egy hentes, például európai bírósághoz fordul, akkor a szakképesítési irányelvvel lehetnek-e problémák, vannak problémacsoportok, vagy mindig egyes esetek vannak, amivel kapcsolatban az Európai Bíróságnak el kell járnia. Ja, also ich kann versuchen, das... Megpróbálhatom ezt megválaszolni. Ensuite. Ezt követően. Igen, ez nagyon rövid és világos kérdés volt. Gebhardt asszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Björne volt úrnak mondanám, hogy nagyon tetszett a megközelítés módja, hiszen itt a 11-es cikknél az elismerés irányelv 11. cikkénél nagyon heves viták zajlottak, hogy a tanuló évek vagy tanulmányi évek számát kell -e, szempontnak kell tekintenünk, ahogy az akkori jelentéstevő akarta, vagy pedig a tartalmak lennének fontosak. És azt mondtuk, hogy a, annál a rendszernél maradunk, amelyet az Európai Bizottság javasolt. De talán az Európai Bizottság, ez egy kérdés, tehát a bizottsághoz, hogyha jelentést készítenek majd 2012-ben a parlament részére, hogy átgondolhatja a bizottság, hogy ezen a területen egy továbbfejlődésre van-e szükség. Talán ezt is átgondolhatják, hiszen ez egy fontos kérdés. A kezdetekben az volt a benyomásom, hogy minden működik, nincsenek problémák, nem kell tehát sokat gondolkodnunk a végrehajtásról, de aztán mégiscsak jöttek a konkrét esetek, amelyekről hallottunk, ami a mérnököket illeti. Sajnálom, a platformokkal kapcsolatos elképzelés különösen, főként a mérnökök részére lett kifejlesztve, de ez úgy tűnik, hogy téves elképzelés volt. Akkor ezt nem kell tovább követnünk. Talán a szakképzési keretet, amiről röviden gondolkodtunk, talán ezt kellene tovább fejlesztenünk. Mert azt hiszem, hogy a jövőben így hírhatjuk át a problémákat, és szívesen megismerném a többi szakértő véleményét ezzel kapcsolatban, mert úgy tűnik számomra, hogy ez az a válasz, amelyre szükségünk van ebben az összefüggésben. Metzler úr Hoz szeretnék még egy kérdést feltenni. A, ugyanerről van szó, mint Schwab úrnál, hiszen mindig egyedi esetekről hallunk, amikor is problémák vannak, különösen Németországban, a fodrászokkal kapcsolatosan, a fodrászok letelepedésével kapcsolatban. És nyilvánvalóan nagyon sok eset van, amely bíróság elé jut, például fodrászok esetében, akik nem Németországban tanultak, és azért Németországban nem kapnak letelepedési jogot, nem gyakorolhatják foglalkozásukat. Tehát itt egyedi eseteknél van probléma, vagy kicsit túlságosan rózsás képet festettek a dologról, mint ahogyan ez Németországban jelleg a helyzet. Merci. Elnök, köszönöm. Weiler asszony következik. <clears throat> Úgy néz ki, hogy rossz helyen ülök, de működik. Még egyszer elmondanám, hogy nagyon sok szövetség, amelyel beszéltem előzetesen, felvetették, hogy <clears throat> itt az irányelv felülvizsgáltának előzetes szakaszáról van szó, talán három-négy év múlva kellene erről vitázunk ezen ciklus végén. Ezt nem terveztük, de meg akartuk nézni az Európai Bizottsággal, az elemzések alapján, amelyeket három héttel ezelőtt kaptunk, hogy hol vannak a problémák. És ez a szavaikból is kifejezésre jutott, hogy a tagállamokban tagállamok egymással kölcsönösen bizalmatlanok mindenkinek az a felvetés, hogy neki van a legjobb rendszere, másoknak rossz, és ezért a többieket nem akarják beengedni. A német képviselő szépen elmondta, hogy egy eliesztési intézkedésről van szó, ez a protekcionizmus csúcspontja, hogyha az idegen vezetőket megállítják, és nem végezhetik munkájukat. Ez csupán csak egy példa. Két konkrét kérdésem van a bizottság részére Csodálkozom azon, hogy az európai szakképesítési igazolvány, amelyet önökkel együtt akartunk létrehozni, a bizottság önökkel együtt. Nos, az nem jutott előre. Az elgazat csak vonakodva vesz ebben részt, mert természetesen csak önökkel együtt lehetnek érvényesek ezek a szakképzési igazolványok, csak így lehet ezeknek értéke. És azért ezt egy kicsit kevésnek tartom, az orvosokkal kapcsolatban elhangzott, hogy észszerű lenne egy nyilvántartást létrehozni, egy jogsértésekkel kapcsolatos nyilvántartást, hogy ebbe a betegek is betekintést nyerhessenek. Ez építészek esetében is észszerű lenne, valamint más szakmák esetében is, hogy erről ezrőlezetesen lehessen tájékoztatni tájékoztatni, de az államnak van elsőleges kötelezettsége arról tájékoztatni, hogy azok, akik engedélyezettek, azok képesítéssel rendelkeznek mert hogyha valaki valaki balesetet szenved vagy beteg lesz, akkor nyilván nem tájékozódhat abban az időpontban arról, hogy az orvosnak, orvosnak van-e képesítése. Tehát erről az államnak kell gondoskodnia. És egy utolsó dolog, a híres idegenvezetőkről nem is akarok beszélni, egy sor ilyen eset volt, amelyekkel hozzám fordultak, például azok, akik Olaszországban, Olaszországba utaztak, és ott nem dolgozhattak, és erről előzetesen nem tudtak. Az utolsó kérdésem az együttműködés. Ez egy fontos pont, nem csupán a szolgáltatás irányelvvel összefüggésben, hanem ebben az irányelvben is, hogy legyen egy közös platform, a jó gyakorlatok cseréje működjön, és különösen fontosnak tartom, hogy a tagállamokat nem kényszeríthetjük arra, hogy a képzési folyamokat harmonizálják, a képzéseket, hiszen ezeket a tagállamok alakították ki, és nem pedig az Európai Parlament, ez tehát nem valhat kudarcot. De a bevált gyakorlatok platformja észszerű lenne. És miért nem működik ez az önök véleménye szerint? Ezt a bizottság rögtön meg is válaszolhatja. Madame Schickler. Schickler asszony. Thank you, uh, Madam Chairman, and uh, I'd like to thank all the... Köszönöm, szeretnék mindenkinek köszönetet mondani ezért a nagyon tartalomgazdag délutánért. Az először is azt hallottuk, Messzer úr, a szolvetet említette, nem tudom, hogy milyen egyéb tapasztalatok vannak a szolvettel, esetleg erről tudnak szólni. Második dolog, Philip úr, a General Medical Council képviselője azt mondta, hogy az orvosok 9%-a külföldről érkezik és itt a betegek biztonsága és a szabad mozgás közötti egyensúly kényességét említette. Vannak példák a 9 on belül van olyan ország, amely ad információt az egyénről, vagy szóval ugye azt szeretnénk biztosítani, hogy hogyha másik országból jön az orvos, akkor önöknek kell ellenőrizni az, a hatóságnak, hogy ez az egyén mivel rendelkezik, illetve csinálta hibákat más országban, és nem tudom, hogy akkor minden információt meg akar szerezni ahhoz, hogy dönteni tudjanak, hogyan lehet biztosítani azt, hogy a 27 tagállam adjon információt valakiről, hogy esetleg nem kompetens, nem jó szakember, nem kellene praktizálnia sehol. Mert ugye a betegek biztonsága áll az első helyen minden szempontból. És még ezzel kapcsolatban, ez egy furcsa kérdés, hogy ennek az 53. cikkéről esett szó, hogy hányan vesznek részt az orvostanhallgatók közül az Erasmus programban, és Evelyn Gebhardt is beszélt arról, hogy a különböző képesítések hogyan hozhatók össze. Ugye sokan nem tudnak menni Németországba dolgozni, mert nem ismerik el azt az adott szakképesítést. Ez fontos mindazok számára, különösen azok számára, akik hát ezt eh, szeretnék gyakorolni, és hát nagyon várom a kérdésekre adott választ. Köszönöm. Merci. Monsieur Arbon. Köszönöm, Harbour úr. Thank you very much, uh, Madam Chairman, and also... Köszönöm, elnök asszony, hogy eddig moderálta ezt az ülést. Én számos kérdésre szeretnék kitérni és élni azzal az előnyel, hogy itt vannak a szakértők, és elmondják, hogy mik lesznek a prioritások, illetve hát, hogy ennek alapján el tudjuk mondani, mik lesznek a prioritások ami bizottságunk számára mi egy saját tanulmányt is megbízásba adtunk erről, és ez sokban foglalkozik az irányelv megvalósításával is, és néhányan össze is foglalták már, hogy a lényeg és a cél az jó, csak a megvalósítás még nem annyira fejlett, amilyennek lennie kellene, és hogy a legfontosabb terület, ahol javításra van szükség, az az információ, a tájékoztatás. És itt kérjük, hogy a tagállamok és a bizottság segítsen az átültetésben, és hát mi meg úgy tudunk segíteni, hogy ajánlásokat fogalmazzunk meg és hát nem tudom, hogy egyetértenek-e majd önök a mi tanulmányunk végkövetkeztetéseivel. Azt hiszem, hogy a bizalom, ahogyan ezt többen kiemelték, az növekedhetne, és hogyan lehetne ehhez hozzájárulni, és akkor arra is gondolni kell, hogy meghívhatjuk esetleg a tagállami parlamenteket is, illetve a képviselőket, hogy ők milyen tapasztalatokat gyűjtöttek. Sok esetben ők is érintettek ebben, illetve ismernek konkrét eseteket. Első megjegyzésem ez volt a második. Azt néhányan kiemelték, és különösen de Bruszta kollega, hogy a szakképesítés, és az határon átnyúló szolgáltatások között szoros a kapcsolat az irányelv, a szolgáltatási irányelvet illetően is, és a szolgáltatási irányelvben a minőségi standardok kérdése kerül előtérbe. És itt is kellenek példák, hogy milyen különbségek vannak a tagállami megközelítések között. Néhány országban az utazási irodának szüksége van, hogy regisztráltassa magát, más tagországban nincs, és hát ez hatással van a határon átnyúló szolgáltatásra is és az érdekel engem, hogy mi történhet ezen a területen. Úgy tűnik, hogy itt lehetőséget kell adni az egyes szakmák számára, ahol, amelyek elismert szakmák és szabályozott szakmák, de ez nem feltétlenül jelenik meg gyakorlati követelmények formájában egy országban, és hát itt valamilyen határon átnyúló követelményrendszert kellene kidolgozni a fogyasztók érdekében, például utazási irodáknál fontos, hogy megfelelően képzett munkatársaik legyenek, még akkor is, hogyha egy adott ország ezt nem írja elő, mert ez a fogyasztó javát szolgálja, a szakemberek javát szolgálja, és hogy hogyan tudunk ebbe az irányba haladni, ez egy fontos kérdés és ez kapcsolódik a, a képzési kerethez is. Tehát itt nagyon sok minden jelenik meg. 2011-re, ugye itt ezek a, a keret, a irányelv felülvizsgálata, tehát ez mind egyszerre történhet, és ezt össze kell hangolni. És a végső kérdésem pedig, hogy hogyan tudjuk, hogyan tudjunk egy megfelelő koordinált választ adni ezekre a kérdésekre, amelyek egyrészt megfelelnek az elvárásoknak, az európai polgárok elvárásainak, és a szakemberek azon elvárásának, hogy szabadon mozoghassanak, és hogyan tudjuk védeni a fogyasztót, hogyan tudunk világos jelzéseket adni arról, hogy ki milyen végzettséggel végzi a szolgáltatást, különösen az egészségügyben, és hogyan bátorítjuk ezt a mozgást, tehát megvannak a az önkéntesség elvei, és megvan a, a kötelező előírások rendszere. Ez egy nagyon komplex kérdéskör, és a bizottság viszonylag korán elkezdett ezzel foglalkozni, hogy ezt a vitát elősegítse, és hát néhány kérdést majd még a jövőben is figyelemmel kísérünk az elkövetkező 18 hónapban, mindaddig, amíg a bizottság elvégzi ezt a felülvizsgálatot. Merci, Camargo. Köszönöm, Hálbor úr. Van-e még kérdés? Azt javaslom, hogy végezettül valamennyi szakértő kapott kérdést, amely az ágazatára vonatkozik. Javaslom, hogy tehát 10, kb. 10 percünk van, fordított sorrendben, másfél-két percben válaszolnak az önöknek feltett kérdésre. Tehát Björn Alfold úr következik. Yes, thank you very much, and I would perhaps... Köszönöm, és Gebhard asszony kérdésére válaszolok a kimenettel kapcsolatban. 2005-ben a tagállamok nagyon komoly előrelépést tettek a outcome, a kimenet központú megközelítés terén, és ez egy új lehetőség, hogy megnézzük, hogy ez a paradigmaváltás mit eredményez, hogyan befolyásolja az irányelvvel kapcsolatos gondolkodást. Úgyhogy üdvözlöm ezeket a megértéseket, és ezt alaposan meg kell majd vizsgálni az elkövetkező hónapokban. Köszönöm. Thank you, Madam Chairman. I will briefly... Köszönöm, elnök asszony, én röviden válaszolok arra, amit Harber úr kérdezett Valóban az én beszámolóban elmondtam a szolgáltatási irányelv sokkal komolyabb befolyást gyakorol majd a mi területünkre, mint a szóban forgó a szakképesítések elismerését szabályozó irányelv. A szolgáltatás irányelv megvalóstása, illetve átültetése ő megkezdődött. Franciaország egyszerűsítette az utazási irodákkal kapcsolatos szabályozást, és hát a franciák nagyon jó törvényeket szoktak hozni. Bocsánat, hogy ezt mondom. Spanyolország is változtat az ezzel kapcsolatos jogszabályokon, Görögország is dolgozik ezen, tehát számos tagállam tényleg folyamatosan megnézi, hogy mi az, amit tehet, és talán egyszer eljutunk egy ilyen közös platformhoz a, az utas szervező, utazás szervező és az idegenvezető képesítést illetően. És jövőre fogjuk az utazásokkal kapcsolatos, illetve a csoportos utakkal kapcsolatos irányelvet felülvizsgálni, és hát ez is számos kötelezettséget ír elő az utazás szervező, illetve idegenvezető számára, hát nem beszélve persze a fogyasztói jogokról, az ezzel kapcsolatos jogszabály és felülvizsgálat tárgya lesz, és hát számos kötelezettség vonatkozik még az utazás szervezőkre. <clears throat> Röviden azt hiszem, számos képviselő említette ezt a szakmai útlevelet. Mi ezt szorgalmaznánk az idegenvezetők esetében, de az utazás szervezők esetében is. Köszönöm. Köszönöm. Két kérdésre szeretnék válaszolni, amit Gepárd asszony kérdezett, és a szolvittal kapcsolatos kérdésre. Mi abból indulunk ki, hogy, és ezt a bizottság is mondja, hogy közös platformra van szükség a mérnökök számára, mint egy egységes szakmai csoport számára. A probléma az, Ez benne van az irányelvbe, de ez minden mérnöknek el kellett volna fogadni, aki megfelel ennek. De hát egy vegyipari mérnök, meg hogy ugyanaz legyen az elvárás az öt évet tanuló építészmérnökkel szemben, szóval nehéz az összehasonlítás ezeken a területeken. És ez igazi kihívást jelent, és azután másodszorban az volt a megoldás, hogy legyen a külön platforma kettő számára, de hát ha ezt így viszük tovább, akkor már húznak kellene kialakulnia, tehát hogyan lehet itt biztosítani az egységességet. Ez a kérdés mindenütt felmerül egy szakmai ágon belül, és ezt csak így fokozatosan lehet bevezetni, nem lehet ezt a szakmai csoportot kényszeríteni erre. Itt a tagállami szabályozást persze figyelembe kell venni, és nem lenne jó, hogyha ezt sürgetnénk, ezt a bizottságnak meg kell fontolnia a szolvettel kapcsolatosan. Mi ismerjük ezeket a problémákat. A, például sokan nem tudnak Görögországban letelepedni, mert a görög előírásokat nem teljesítik. Itt a szolvet kapcsolódhat be, de hát nekünk akkor ehhez nincs közünk, csak a szakmai szövetségeknek, úgyhogy ezzel kapcsolatban nem tudunk többet mondani. Ez egy fontos eszköz, ha nincs más. Metzler. Metzler úr. Elnök asszony, először is Vábornak válaszolnék. Nincs olyan sok egyedi eset, hogy ebből csoportot lehetne létrehozni, és nem akarnám úgy beállítani a helyzetet, hogy ö, nincsenek nehézségek rendszer szerűen, de, hogy, de ezt megfelelően meg kell nézni, elemezni, hogy kizárjuk, hogy lennének olyan csoportok, amelyek ki vannak zárva a piachoz való hozzáférésből. Gebhardt mondja, a fodrászokkal kapcsolatban tett fel kérdés, de ez nem az én speciális területem, mivel a szabad foglalkozásokat képviselem, de megpróbálok válaszolni. Vannak remények arra vonatkozóan, hogy az európai képzési keret egy nagyon fontos eszköz, amivel még erőteljesebben foglalkoznunk kell, és ez ehhez még meggyőzési munkára van szükség, hogy jobban elfogadják ezt az eszközt, és hogy eredmények is szülessenek a képzésben, illetve ezeket a megfelelő rendszerbe be lehessen építeni, itt egy nagy vita van, hiszen itt a vizsgák minőségéről is szó van, a viták minősége olyas valami, ami tapasztalatom szerint már önmagában a Németországi Szövetségi Köztársaságban különböző tartományok között, például az érettségi példáján mindig kritikus viták tárgya, és örülök, hogy itt konszenzus lesz majd az Európai Parlament részéről, mert akkor talán ezt a problémát gyorsabban meg tudjuk majd oldani. Weller asszony utalt arra, hogy ö, bisschen die Diskussion über die Qualität. A bachelor ö, fokozattal is probléma van, ennek a minőségével erről szintén szó esett. Ö, hiszen intézményes bizalmatlanság áll fenn a tagállamok között, és ez már átterjedt a polgárokra is, és a polgárok ezt a bizalmatlanságot az képesítésekkel szemben is érzik, és a minőséget nem szeretném kétségbe vonni, éppen ezért mit is tehetünk, átláthatóságot kell elérnünk, Harbor úr, még több energiát kell erre fordítanunk, hogy ezt kommunikáljuk, hogy aki tanult és képesítést szerzett egyedi esetekben, talán ez gyorsabban ment, és még a szolvittal kapcsolatban elmondanám, hogy jó tapasztalatokat gyűjtöttünk a szolvit rendszerrel kapcsolatban, a felvilágosításban, a tájékoztatásban fontos ez az eszköz, az átláthatósággal összekö, összefüggésben, hiszen így a, az átláthatóságot a felhasználók felé lehet továbbítani, és így gyakran megoldja ez azokat a problémákat, hogyha bizonyos dolgokat elfogadunk. Monsieur Philippe, je crois qu'on vous a posé. Philip úr, azt hiszem, hogy ön is kapott néhány kérdést. Uh, Köszönöm szépen, megpróbálunk válaszolni a felmerült kérdésekre. Úgy gondolom, hogy félreérhettek bennünket. Abszolút támogatjuk a szabad mozgás eh, témáját. A fő téma számunkra az az, hogyha az olvasók, amit elrontanak, akkor az emberek meghalhatnak, és ezt nem szabad ezt a lehetőséget elfelejtenünk. Úgy gondolom, hogy nagyon is kötődik a kérdés a bizalomhoz, hiszen bíznunk kell a más tagállamokban, más hatóságokhoz, hatóságokban. A szervezetünk mindenképpen megtesz mindent annak érdekében, hogy a regisztráció megvalósuljon és ezt az információt a közvélemény számára is elérhetővé kell tenni interneten keresztül. Sajnálatos módon más szabályozótól nem kapunk mindig ilyenfajta információkat, és ezen kívül ilyenfajta információkra van szükségünk Új-Zélandból, Ausztráliából, Amerikából, és innen néha sokkal átláthatóbb információkat kapunk, mint európai országokból például a skandináv országok kitűnőek az információ megosztása szempontjából. A betegeknek, vagy ebben az összefüggésben a, ők a fogyasztók, jók van ahhoz, hogy információkat kapjanak, hiszen ez a legfontosabb szolgáltatás, amit valaha is kaphatnak, ez az orvosi szolgáltatás, orvosi ellátás. Úgy véljük, hogy jogi erre van szükségre, szükség itt. Úgy véljük, hogy a betegeknek tudniuk kell, hogy az adott orvosok bejegyzett praxissal rendelkeznek. Ami az Erasmusra vonatkozott az a kérdés, ez a kapcsolatban nem tudom megválaszolni, hogy hány brit hallgató vesz részt Erasmus programban. Köszönöm szépen. Conclure très brièvement, Madame Lucie. Nagyon röviden lezárom. Lucie asszony szeretne hozzászólni. Effectivamente, nós temos vindo aqui a perceber. Köszönöm szépen. Azt láthattuk, hogy voltak problémák, akadályok bizonyos foglalkozások esetében, de vannak olyan foglalkozások, amelyeket egyáltalán nem szabályoznak, és olyan foglalkozások is vannak, amelyek nem esnek ezen irányelv alá. Vannak olyan foglalkozások, eh, amelyeket nem lehet eh, úgy gyakorolni, hogy ne kelljen azt engedélyeztetni az adott országban, Portugáliában is sokat vitatkoztunk erről. Például vannak bizonyos specifikus foglalkozások, amik ide tartoznak. Úgy vélem, hogy kicsit korai még megnézni a rendelet, az irányelvnek a hatásait. A cél az az volt, hogy egyszerűsített legyen a, az eljárás, Hogyha most a függeléket már egyszerűsíteni kell, akkor a koordinációs csoportnak kell eljárnia. Hogyha erre szükség van, akkor egy külön alcsoportot lehetne létrehozni, amely az adott területen, például az építészet területén kompetens. Hogyha megnézzük az automatikus elismerés kérdését, amely véleményem szerint a legfontosabb kérdés, akkor ott az adott hatóságnak egyszerűen meg kell bíznia a másik tagállam hatóságában, és hogy meg kell adni azt, hogy milyen követelményeket támasztanak az adott foglalkozás űzésével szemben. Nagyon fontos nem csak a Solvit esetében, de a más információs hálózatok kifejlesztése esetében, például az Euraszt esetében is, ezek nagyon fontosak, ezeket kifejlesztük, mert ezek a hálózatok nagyon sok problémát megoldhatnak. mert e, ez egy lehetőség, amelyet ki lehet alkalmazni, ki lehet aknázni, tehát mindent fel kell vennünk az EQR-be, és ezt össze kell hasonlítani azzal, ami az irányában áll. Az Európai Bizottság képviselőjének adom majd meg a szót Jürgen Zserzsének, aki a piaci ügyekkel foglalkozó főigazgatóság vezetője. Azt hiszem, hogy tud reagálni a szakértők és a szakbizottság tagjai által felvetett kérdésekre. tíz perce van, és aztán én fogom zárni a felszólalók sorát. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm az alkalmat, hogy itt néhány szót szólhatok. Az első szavam köszönet a szakbizottságnak, amely megszervezte ezt a meghallgatást számomra is. Ez nagyon érdekes betekintést nyújtott abba, hogy hogyan néz ki az irányelv gyakorlati végrehajtása. Három pontot emelnék ki. Az első viszonylag egyszerű. Ma egyetlen irányelvünk van a szakképesítések elismeréséhez. Négy évvel ezelőtt 15 volt, és a bizottság ezt javasolta, hogy, ami, hogy ezeket vonják össze egybe, és akkor nagyon sok vita volt, úgy tűnik, hogy ezek a viták ö, megszűntek. Ez az irányelv nagyon átfogó elem, három alap ö, szabadságot foglal magába, a letelepedés szabadságát, a szolgáltatás nyújtás szabadságát, valamint a munkavállalók szabad mozgását. Miért is mondom ezt? A szolgáltatási irányelvről ma több ízben szó esett, ez csupán két ö, mobilitás jogot illet, a munkavállalók szabad ö, mozgását nem. Azt hiszem, hogy ez fontos szem előtt tartani. Van egy irányelv, és nem egy sor probléma, hanem hogyha vannak problémák, ezek kisebbségi esetek, de hogyha ezek gyakran fellépnek, ha megennik ezt a megjegyzést, akkor ez mindannyiunkat érint a szakmai ö, egzisztenciánkban. Tehát nem arról van szó, hogy többet vagy kevesebbet fizetek, hanem az élet feltételekről van szó egy másik tagállamban, és ez nagyon fontos az egyes érintett polgárok számára. Mik a közvetlen kihívások? Ez a második pontom. Két alpontot szeretnék kiemelni. Az egyik természetesen a tagállamok közötti együttműködést meg kell szerveznünk. Ebből nem lehet végkövetkeztetést ma levonni, ez még csupán egy olyan terület, ahol sok minden tevékenységre szükség van. A belső piaci információs rendszer nagyon jól működik, hiszen az információcsere növekedett ebben az évben, 200 ö, ilyen ö, folyamat volt, tavaly egyharmada történt mindössze, tehát az illetékes hatóságok valóban részt vennek ebben a rendszerben. Milyen információkat cserélnek ki? Szó esett a fegyelmi intézkedések témájáról, azt hiszem, hogy ezt még pontosítanunk kell. Vannak olyan esetek, ahol fegyelmi intézkedés fenyeget, és ott nagyon óvatosnak kell lenni, az e, információ csere szervezését illetően, mert hogyha ilyen intézkedések fenyegetnek, akkor az érintettek jogairól és az adatvédelemről is szó van Európában. Tehát azt nem lehet mondani, hogy a szakképesítés irányelv keretében ezt szem, szem elő lehet veszíteni. A második pont a fegyelmi intézkedések tárgyában, hogy az illetékes hatóságok itt lehetőségekkel bírnak, és a szakbizottságban a szakmai, a foglalkozási kártya témája is felmerült. Azt hiszem, hogy itt meg kell nézni, hogy mi a helyzet ennek az elfogadottságával a tagállamokban. Jelenleg még nagyon árnyalt képet látunk, és a mai meghallgatásból nem az adódott, hogy minden érintett egyértelműen támogatta volna a foglalkoztatási kártya bevezetését. Úgy vélem, hogy itt nagyon sok munkát kell még elvégezni. Lesznek beszámolók a következő napokban, én is el fogok jönni, és megnézzük, hogy hogyan megy a munka, tehát ezen a területen még sok tennivaló van. Hogy néz ki a második nagy kihívás? Azt biztosítani, hogy az átmeneti szolgáltatások valóban részét képezzék ennek az irányelvnek. Itt egyrészt az orvos, a beteg biztonsággal kapcsolatban, tehát, hogyha határokon átnyúló szolgáltatást nyújt egy orvos, ezzel kapcsolatban vannak aggodalmak, és utalnék arra, hogy a mai irányelv szerint minden orvos, aki kihasználja a szolgáltatás nyújtás szabadságát, egy előzetes nyilatkozatot kell, hogy tegyen, és ennek része az is, hogy a szabályos letelepedését meg kell adnia ebben a nyilatkozatban. Azt hiszem, hogy ez fontos és így módon a páciensek igényeit is figyelembe vesszük. Hogyha a páciensekről beszélünk, akkor azokról is beszélünk kell, akik viszont jól, jól érzik magukat, szívesen utaznak millióan Európában évente, ez már önmagában egy nagyon nagy szám, és tudjuk, hogy itt van egy probléma, egy konkrét probléma például, hogy nyilatkozatot követelnek, és azt egy bizonyos határidőn belül előzetesen az illetékes hatósághoz kell tövébíteni. Tehát az érintett kolléga továbbíthatja, hogy egy ilyen határidő elképzelése számunkra jogellenes, tehát ez az irányelven nem összeegyeztethető, és ezzel ellen fel is kell lépni. A helyi hatóságok témája is felvetődött, és ez is nagyon erősen foglalkoztat minket. A végső megjegyzésem moving, egy kis moving target, témája, ahol is két téma merült fel. Egyrésztről a képzés, a továbbképzés világa, hiszen a képzés világa fejlődik, súlypontokat kell helyezni az eredményre, nem csupán az inputra, azt hiszem, hogy ez egy új tendencia, és itt van egy ajánlás, arra szeretnék rámutatni, és meg kell várnunk, hogy a tagállamok valamennyien valóban végre is hajtják ezt. Arra is emlékeztetnék, hogy a szakképesítések elismeréséről szóló irányelv az orvosi szakmákkal kapcsolatos képzés jogszabályára is ö, támaszkodik. Ezek még végrehajtandó feladatok. A szakmai szervezetek szerepe is ilyen. A közös platform nem működött, mindent megkíséreltünk. Az, hogy a szakmai kártya működik, ez a helyi hatóságoktól függ, és a minőség témája szintén egy olyan dolog, amivel foglalkoznunk kell. Mit tesz majd a bizottság következő lépésként? November végén egy Users Guide-ot teszünk közzé a honlapunkon, hogy a polgárok az irányelvet részleteiben megismerhessék, jövőre pedig egy jelentést készítünk a végrehajtást illetően. A nagy projekt az irányelv értékelése, amelyet 2015 nem várhatunk, 2011 már nagyon ambiciózus lenne, azt is meg kell várnom, hogy ki lesz egyáltalán a biztos, hogyha megengedik ezt a megjegyzést. Köszönöm az alkalmat, hogy hozzájárulhattam a vitához. Eh Köszönöm. Azt hiszem, hogy valamennyünknek közös az álláspontjuk, vannak közös véleményeink, a kollégák, a szakértők és önök, illetően, hiszen kiemelték, hogy mit kell még tennünk a nemzeti parlamentekkel, tehát tartom magam Malcolm javaslatához, hogy erről még együtt fogunk beszélni a belső piaci főigazgatóság részvételével, talán egy 2010-ben szervezendő találkozón a nemzeti parlamentek részvételével, talán ez egyszerűsíti majd a dolgokat, átláthatóbb lesz az egész, a polgárok bizalmat nyernek most, amikor a Lisszaboni szerződés hatályba lépett és az Európai Bizottság számára ön kijelölte az ütemtervet, az időtervet, és így én gyorsabban zárhatom szavaimat hiszen az átültetésről szóló irányelv, és itt utalnék a 60-as cikkre is, hogy a lehető leghamarabb sort kell keríteni erre az értékelésre 2011-ben talán, vagy akár 2012-ben, mert eh, a javításokra még 2012 előtt sor kell, sort kell keríteni. Köszönöm szépen, köszönöm a szakértőknek, hogy nagyon következetesek, rövidek, rövidek tömörek voltak, és köszönöm a kollégáknak is, hogy eh, a végéig az ülésnek itt maradtak. Köszönöm az Európai Bizottságnak is a válaszait. Mindenkinek köszönöm, kellemes estét kívánok!